Meine Damen und Herren, Hölgyeim és Uraim, wieder Platz zu nehmen. Ich, das soll... Kérem foglaljanak helyet. Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit a ma délelőtti ülésem. Örömmel tölt el, hogy Mogherini asszony megtisztelt minket a látogatásával, az olasz elnökség prioritásairól fog beszélni. Már is kapott kritikát az olasz elnökség az előzetes egyeztetések során is de pénteken, amikor beszéltem vele, örömmel vállalta, hogy röviden összefoglalja a Gimnics találkozó eredményeit számunkra, amely a múlt hétvégén zajlott Milánóban. Tulajdonképpen ez két téma, tehát hogy egyrészt összefoglalja a Gimnics találkozó tanulságait és az olasz elnökségről beszéljen. Előre bocsátanám, nem, nem egy dolgot bocsátanék előre, hanem kettőt. Először is gratulálok ahhoz, hogy az Európai Tanács önt jelölte meg. Igen fontos feladatkör ellátására. De a parlament komolyan veszi a meghallgatást, és erről majd még cserélünk eszmét, sőt meg is egyeztünk abban az eljárásban, amely ehhez kötődik. Mindenki meg egyetért az eljárással, tudjuk, hogy mi következik, és lehetséges, hogy ebből egy hosszú távú barátság nő majd ki, jó együttműködés, legalábbis ezt reméljük. Második megjegyzésem, amit előre szeretnék bocsátani. Nem tudok kérdéseknek helyt adni, mert ö, itt most nem ö, Magarini asszony jövőbeli funkciójáról van ma szó, hanem szigorúan arról a témáról, amit a napirendben megjelöltünk, és kérem, hogy mindenki tartsa magát ehhez, tehát az olasz elnökség külügyi prioritásairól fogunk beszélni. Remélem, hogy ezt mindenki megértette, és akkor most megadom a szót Mogherini asszonynak. Dankeschön. I'm afraid this is the only German I... Sajnos ezzel véget ért a német tudásom. De ahogy Tusk kollega az angolját próbálja felpolírozni, to polish up, én meg lehet, hogy a németemet kell, hogy majd felpodisoljam, felpolírozzam. Egy szóval köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm minnyájuknak, hogy ilyen sokan eljöttek, és kíváncsiak rám, ahogy mondta néhány hét múlva. Főképviselői meghallgatásomat tartjuk, és higgyék el, nem csak önök veszik ezt majd nagyon komolyan, hanem én is. Hiszem, nagy jelentőséggel bír ez a meghallgatás számomra is, de ugyanakkor a teljes tisztelet és a parlament szerepének teljes elismerésének szellemében veszek majd részt ezen a meghallgatásom. Ezért teljesen egyetértek azzal, amit az elnök mondott, hogy máma az olasz külügyminiszterként a tanács elnöksége képviseletében veszek részt, és a gimnis találkozóról számolok be. Hogyha a meghallgatás és azután a parlament bizottságról szóló döntése megerősít a kinevezésemben, akkor számolok azzal, hogy önökkel szorosan együttműködhetök. Miniszterként a hat hónap alatt 16-szor voltam az olasz parlamentben, a nyári szünet alatt is, mindig élveztem a parlamenti munkát. Én magam is parlamenti képviselő voltam különösen a parlamenti közgyűlésekben, a NATO parlamenti közgyűlésről régi barátomat ismétlem itt, valamint az Európa Tanácsi Parlamenti közgyűlés, És még egy személyes észrevételem is van. Az első hetekben, hónapokban, amikor először ez épület komplexumba jöttem, ez az szárny még nem állt fenn, még nem épült fel, a nap Giorgio Napolitano jelenlegi olasz elnök az Alkotmányügyi Szakbizottság elnöke volt 99-ben, és <clears throat> nagy örömöm számomra, hogy olasz határozta meg a munkát. Akkor egy szóval jelzem, hogy ha megerősít a parlament a kinevezésemben, akkor biztos vagyok benne, hogy a parlamenttel és a külügyi szakbizottsággal szoros, hosszú együttműködés veszi kezdetét. Valóban a termékeny együttműködés formáiról is eszmét csértünk Milánóban, és köszönöm el már Broknak, hogy a Gimnicsi találkozó részt vett. Ez is az együttműködés szellemében történt. Máma, mint hogy azért hívtak meg, hogy az olasz elnöksége prioritásairól beszéljek, illetve Gimnics találkozóról, ezért a Gimnicsal kezdeném. Mint tudják, a Gimnics informális eh, formával rendelkezik, nem hoz döntéseket, sokkal inkább stratégiailag gondolkoznak a miniszterek, a 28 ország külügyminiszterei a főképviselővel, illetve ebben az esetben az AFET eh, elnökével stratégiai hosszú távú célokról. És az itt zajló eszmecserét nem is tesszük eh, hozzáférhetővé a nyilvánosság számára, éppen a stratégiai jelleg miatt. De annyit elmondhatok, hogy azon fő elemekről gondolkoztunk el, amelyeket az elkövetkező munkában igyekszünk majd figyelembe venni. Számunkra, európaiak számára az összes konfliktus, amely meg körülöttünk van, jelen nagy problémát. Az ISIS fenyegetését nagyon komolyan veszük, a szíriai, az iraki ö, polgárháborút, illetve eseményeket, illetve A menekültek befogadására való kapacitás problémája, illetve a libanoni és a jordáni problémák is erősen foglalkoztatnak bennünket. Megvitattuk ezt a kérdést az augusztus 15-i külügyi tanácsülésén is. Az elnökség kérte ezen rendkívüli külügyi tanács összehívását, hiszen úgy gondoljuk, úgy gondoltuk, hogy európai választ kell adni ezekre a kihívásokra, főleg, hogy azt láttuk, hogy a kisebbségeket nem csak keresztény, hanem muzulmán és kurd kisebbségeket is megtámadtak, megtámadott az ISIS. Megvitattuk ezen felül a politikai megközelítés szükségességét Irakban, és azt, hogy arra van a szükség, hogy egy olyan kormány álljon föl, amely az iraki társadalom minden részét képviseli és integrálja. Beszéltünk arról, hogy ez humanitárius segítségnyújtás európai szintű koordinációjára van szükség, valamint arra, hogy működjék egy európai keret, amely az egyes országok által megragadott kezdeményezést esetleg integrálja, mely arra vonatkozik, hogy katonai segítséget nyújtson, katonai eszközöket nyújtson az ISIS ellen küzdő pesmergáknak. Ugyanakkor arról is szó volt, hogy hogyan lehet regionálisan kezelni ezeket a kérdéseket. A fő kérdés az volt, és azt hiszem, hogy ez lesz az a terület, ahol az olasz szakértelem külön segítségét jelenthet majd. Szóval a fő kérdés az volt, hogyan lehet egy új regionális megközelítést alkalmazni a kulcs regionális szereplőket bevonva. Irokban és Szíriában öm, közös kihívással állunk szemben, de lehet, hogy közös érdekek is állnak a kihívások mögött a válaszok megadását szolgálandó az ENSZ-nek egy demisztúra diplomata nevében egy új rendkívüli megbizotja van Szíriában, akivel szorosan együttműködünk az olasz elnökség alatt, azzal a célral, hogy egy stratégiai megközelítést dolgozzunk ki a krízis megoldására. Minnyáján hangsúlyoztuk, hogy el kell kerülni a civilizációk vagy a vallások összecsapásának narratíváját. Valószínűleg ez az ISIS érdekét szolgálja, de nem a mi érdekünket. Egész egyszerűen az ISIS malmára nem adhatjuk ezzel a vizet. Beszélgettünk Líbiáról, olasz elnökségként Bernardino Leonnal találkoztam tegnap, akinek minden sikert és minden jót kívánok. A tegnap óta fennálló kinevezésében ugye ő az ENSZ speciális libiai megbízottja. Bernard, az a tény, hogy Bernardinot nevezték ki, e, Európa szerepét is kidomborítja a földközi, tengeri dél, földközi tenger medencéjének déli térségében nem csak Dél-Európa, hanem minden európai számára eh, fontos, ami itt történik, az energiaellátás biztonsága, a migrációs áramok, valamint a régió stabilitás tekintetében. Biztos vissza fogok még ezekre a kérdésekre térni, de úgy gondolom, hogy ezek a legnagyobb kihívások, amelyek az olasz elnökség hat hónapi előtt előttünk állnak, legalábbis a fennmaradó időszakban. A közel-keleti béke folyamat is napirenden szerepelt, és itt arról cseréltünk eszmét, hogy hogyan lehet a fegyverszünetet politikai folyamattá átalakítani, a fegyverszünetben rejlő lendületet, azért, hogy fenntartható béke jöjjön létre. Biztosítandó azt is, hogy elkerülhető legyen a 12-18 hónap múlva kitörő újabb konfliktus. És itt jött a következő kérdés, mégpedig, hogy mi az Európai Unió szerepe stratégiai szempontból. Hatalmas kihívások előtt állunk. Az Európai Unió azt vitattuk meg, hogy milyen szerepet játszhat az Európai Unió egyrészt az újraépítésben Gázában, de biztosítanunk kell azt is, hogy amit újraépítünk, azt ne bombázzák le hamarosan. Ezért a donátori konferenciát létre kell hozni, másrészt biztosítani kell, hogy az EU politikai szereppel is rendelkezzék a térségben. És e, itt szorosan együtt akarunk működni önökkel, az Európai Parlamenttel. Azután magától értetődő, hogy az a kérdési szerepelt a renden, amely leginkább foglalkoztat bennünket ezekben hetekben, illetve hónapokban, ez pedig az Ukrajna, illetve Oroszországot illető kérdéscsomag. A gimnisi, a gimnis találkozón nagyon termékeny eszmét, eszmecserét folytattunk a szükséges középtávú stratégiáról. Az újságírók azt mondanák, hogy élénk, őszinte vitát folytattunk. Az informális találkozón lényegében az a vélemény alakult ki, hogy egységesen, egy hangon kell szólalnunk, és nem szabad, hogy éket verjenek közénk. A fő kérdésekben természetesen a tanács döntött, szombaton a tanácsi következtetésekkel. Nekünk, a soros elnökségnek pedig az a feladatunk, hogy a következtetések érvényesüljenek. Tegnap a Koreper találkozott már, a végrehajtást vitattandó, a tanácsi következtetések végrehajtásának kérdését tisztázandó, további szankciók um, kiszabását <clears throat> tervezik el, a kettős felhasználású technológiák, a fegyverek um, illetve az intézmények és az emberek korlátozó listája tekintetében. Holnap csütörtökön és pénteken találkozik a Koreper, és a hét végére a tanács döntése alapján véglegesítik a végrehajtás részleteit. Ukrajna és Oroszország kérdésében lefolytatott vitánk megjelent a tanács következtetéseiben, meghatározta a tanács következtetéseiben azokat a fő politikai kihívásokat, amelyekre választ kell adni. Egyrészt a fegyverszünet, a kölcsönös fegyverszünet, de a fenntartható fegyverszünet szükségessége, a határok ellenőrzése, a fegyverek és a katonák Oroszországból Ukrajnába való beáramlásának megakadályozása, a foglyok szabadon engelés, engedésem, valamint az MH17-es repülőgép lezuhanási helyének, becsapódási helyének korlátlan meglátogatási lehetősége. Ez nem egy mellékes feltétel, hanem alapfeltétel. Nem csak az áldozatok, nem csak Hollandia számára elengedhetetlen ez, hanem mindenki számára, hiszen ezekben a drámai hetekben globálissá vált mindaz, ami Kelet-Ukrajnában és Oroszországban történik, hiszen nagyon sok országból, többek között Olaszországból is voltak az áldozatok között a Maláj légitársaság repülőgépén, ezért morális kötelezettségünk, hogy mindenki szabadon látogathassa meg a becsapódás helyét. De szó van egyébként a trilaterális, tehát az EU, Ukrajna és Oroszország között zajló tárgyalások szükségességéről, mind az energiabiztonság, mind pedig az FTA végrehajtása tekintetében. A humanitárius elvek érvényesüléséről is tárgyalni kell. Ezen felül, hiszen ez is az orosz elnökség hatája alá tartozik, bár nem az én közvetlen hatályom alá, a bizottság választ tervez a mezőgazdasági ágazaton a vámokra, és az elnökség szeptember 5-ére irányzott elő egy speciális agrárminiszteri ülést, melyen ezzel a kérdéssel szó volt. A Gimnichi találkozón többször kihangsúlyoztuk, hogy politikai megállapodásra van szükség, amely azokon az elveken nyugszik, amelyeket többször kidomborítottunk, és az elnökségünk első hónapja során is kihangsúlyoztuk ezt. Jelesül az ukrán területi integritás, egység és az ország szuverenitásának elvén nyúlva megállapodásra kell jutni. Nem sok időm van, de ebből elég sokat már fel is használtam, éppen ezért röviden az orosz elnökség prioritásairól beszélnék. Amikor néhány hónappal ezelőtt júniusban Svájcban jártam, Didier Burkhalter kollégám, a svájci külügyminiszter, jó barátom és kollégámmal az EBESZ elnökségről és a prioritásokról beszéltünk, beszélgettünk. Mi az olasz elnökség prioritásait novemberben készítettük el, négy oldal ez a prioritási lista, hát egyetlen szóval sem említjük Ukrajnát. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a elnökség prioritásai fölött eljárt az idő, de hát bizony meghaladta az idő sok szempontból. Egy dolog, hogy mit tervezünk, mondhatnánk Isten tervez, ember végez, soros elnökség tervez, a valóság végez. Összességében az olasz elnökség prioritásaival még a trió elnökség prioritásait is fel szeretném sorolni, hiszen Lettországgal és Luxemburggal is elkezdtük a munkát annak érdekében, hogy folyamatosságot teremtsünk meg az alatt, a 18 hónap alatt, amíg az Európai Unió tanácsának elnökségét ellátjuk. Jövő év májusában Rigában lesz csúcs találkozó. Nos, lett és luxemburgi kollégámmal Moldovában jártam, meg más külügyminiszterek is elkísértek Moldovába. És itt is már megpróbáltuk a rigai csúcsot elkészí, előkészíteni Moldáv, Moldáv kormányjal. Gondolom, hogyha erre rákérdeznek, még mondhatok ezekről részleteket. Az elnökségünk és a trió elnökség legfőbb kihívása abban rejlik tehát, hogy a társulási megállapodások végrehajtásán dolgozzunk, hiszen ezek stratégiai döntéseken nyugszanak. Valamint, hogy támogassuk azokat a reformokat, amelyeknek végrehajtására szükség van. A programban, amelyet gondolom mindenki megkapott, nagyon sok minden szerepel, a külügyekről, mint nagyon jól tudják, a soros elnökség szerepe abba rejlik, hogy támogassam a főképviselőt a külügyi politika végrehajtásában. És itt olyan területekről beszélünk, amelyik prioritással rendelkeznek nálunk. Néhányat ki szeretnék emelni, nem azért, mert ezek kevés, fontosabbak volnának, mint a többi, hanem talán azért, mert kevésbé kézenfekvőek ne felejtsük el, hogy a mi szerepünk nem az, hogy végrehajtsuk ezt a programot, hanem sokkal inkább, hogy támogassuk a főképviselő kezdeményezéseit a külügyi területen. Az emberi jogi tevékenységre való koncentrációt kiemelem, valamint a vallási egy konfessionális kisebbségek védelmének kérdését, a halálbüntetés elleni fellépésünket. Ez egyébként mindig is az emberi jogi menetrend fontos, prioritásos helyén szerepelt, és a olasz elnökség is hangsúlyozza ezt. De kihangsúlyozhatom a nők, a női jogokat, valamint a családi erőszak és a nők elleni erőszak elleni harcot. A hat hónap alatt zászlónkra tűzzük mindezt, Ugyanakkor augusztus 1 Rómában az Európa Tanácssal együtt egy közös konferenciát tartottuk a nők elleni erőszak kérdésében. Most pedig tovább lépek. És arról a kérdésről szeretnék beszélni, amely konkrétan az EU soros elnökség hatáskörébe tartozik, ez pedig a a bővítés. Olaszország mindig támogatta a bővítést. A bővítést az európai projektum lényegének tekintjük. Az első közösségi évtizedek során is már jelen volt a bővítés dinamikája, azután pedig Európa újra egyesítésének narratívájának lényegét, motorját adta. a 500 millió állampolgár él az Európai Unióban, és úgy gondolom, hogy a globalizált világban hatékonyabban tudunk így fellépni, mind regionális, mind globális szinten. Támogatjuk most is a bővítést, azért, mert az elmúlt négy évben öm, nem állt meg a világ. A stabilitás nagy kihívást jelent ezért a kondicionalitás, a feltételekhez eh, kapcsolódó eh, bővítési politika megítélésünk szerint a legjobb és talán az egyetlen garanciája a konszolidált demokráciák irányába és a stabil államok irányába való átalakulásnak. Az ötödik bővítés tizedik évfordulóját ünnepeljük idén, azután jött Románia és Bulgária bővítése, majd idén, illetve tavaly Horvátország által bővítés. Nagy eredmények ezek, amelyeket elértünk. Hitelesnek kell maradnunk, a hitelességünkről nem mondhatunk le. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mesterségesen kell felgyorsítani a folyamatot. Ezért teljes mértékben támogatjuk azt a bővítési folyamatot, amely a politikai reformok bevezetését, kezdeményezését illeti. A végrehajtás a legfontosabb. Kevés a döntés, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a reformok végrehajtása sokszor sokkal nehezebb, mint az erről hozott döntés. Meg vagyunk győződve arról, hogy ami az EU-t illeti, ugyanolyan fontos, hogy amikor szület, megszületik a döntés a reformokról, akkor végre is hajtsák őket, akkor viszont tovább kell lépni az Európai Unió szavahihetősége miatt a bővítéssel. Mivel a stratégiai része rendkívül meggyőző számunkra ennek a folyamatnak. Elnézést kérek, próbálok röviden szólni. Az elnökség első hónapja folyamán júliusban a Nyugat-Balkán minden fővárosába ellátogattunk, és ha akarják, akkor országonként részletezhetem, hogy milyen lépéseket tehetünk, meg vagyunk erről győződve az elkövetkezendő hónapok során, az olasz elnökség során, hiszen mindenkinek más és más a készültségi állapota, politikai helyzete, vannak, ahol választások, vannak olyan országok, ahol választások vannak, van, ahol már kormányanakítás is folyik, de mindenképpen kézzel fogható eredményekre van szükség. Romában júliusban fogadtuk a török külügyminisztert is, és hát majd meglátjuk, hogy az új kormány hogyan ö, teljesít Törökországban. Mivel nincs elég időnk, talán nem térek ki részletesen országonként mindenre, csak azt szeretném megemlíteni, hogy hisszük, hogy ha következetesen tovább folytatjuk a bővítési folyamatot, az nem csak az egyes országok érdeke, akik már is részei ennek a folyamatnak, vagy remél, remélik, hogy részei lesznek a folyamatnak, hanem a mi jól felfogott érdekünk is, mint Európai Unió, Európai Uniós tagok, hiszen a stabilitás, a biztonság, a gazdasági prosperitás szempontjából fontos ez. És úgy gondolom, hogy ez mindenképpen nem csak az Európai Unió érdeke, hanem felelőssége is. Elnézésüket kérem, hogyha egy kicsit túl sokat beszéltem, olasz vagyok, majd legközelebb próbálok fegyelmezettebb lenni. Kész vagyok bármilyen kérdésre válaszolni, hogyha kíváncsiak még valami másra is. Köszönöm. Kollégium, kollégin, Kedves kollégák, lezártam a jelentkezők listáját. 27-en jelentkeztek szóra. Most már más nem jelentkezett. Elnézést kérek tőled. Nem veszünk ide föl több nevet. Kérem, hogy első körben a koordinátorok két percben szóljanak hozzánk, utána pedig mindenki más egy percben, így tudok mindenkire sort keríteni. Kollegiális okokból kérem, hogy tartsák magukat a kollégák ehhez. Aki hosszabban beszél, az a, utána következőktől lopja el az időt. Bréda úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadást. Az elnökség prioritásaira szeretnék szorítkozni, és ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy örülök azzal annak, hogy a bővítés most stratégiai prioritássá vált, és az olasz hatóságok ennek bizonyságát is adták, hiszen a kijelölt prioritásos tengelyek egyikének tekintik ezt. A jelenlegi politikai kontextusban, illetve a tagjelölt és tagjelölt, potenciális tagjelölt országok körét tekintve látjuk, hogy sok bonyodalom van ezzel kapcsolatban. Ezzel együtt nem szeretnénk, hogyha el kedvetlenének az országok, és sikerülne fenntartani a csatlakozási igényt. Ez a program ezt szolgálja. Szeretném azonban tudni, hogy milyen konkrét kezdeményezéseik vannak vagy lesznek majd az olasz elnökségnek, annak érdekében, hogy Törökországgal újra felvegyük a kapcsolatot, tárgyalásokat, és ön szerint másodszorban bosnia hercegovina hol tart, ugye eredetileg egy hiteles tagjelölti pályázatot nyújtott be, és szeretném tudni, hogy az olasz elnökség prioritását mennyiben kell komolyan venni Bosznia-Hercegovina tekintetében is, mármint hogy a bővítés a legfontosabb, nem halljuk az elnököt. Köszönöm, miniszter asszony, hogy eljött hozzánk. Nagyon jól tudja ön is, én nagyon rövid leszek, hogy először is értékelni kell a geopolitikai stratégiákat a mediterrán térségben és a közeli területeken, és meg kellene vitatni azokat a hibákat, amelyeket az európai fél, a tagállamok követtek el, például Líbiával és egyéb területeken. Én úgy gondolom, hogy hogy ami az emberi jogokat illet és a migrációt, ennek mindig is nagyon fontos részének kell lennie a külpolitikának Európa szempontjából. A kérdés sem önhöz tehát ez. Nem csak, hogy egyetértek ezzel, hanem azt is meg szeretném kérdezni, hogy az olasz elnökség mit szándékozik tenni annak érdekében, hogy ezt a koordinált fellépést jobban képviselje, amit mindig is szerettünk volna. Köszönöm. Auguria, eh, eh, signora ministro. Köszönöm. Először is gratulálok kinevezéséhez. Nos, nagy a feszültség globális ö, szempontból, de ami a Nyugat-Balkánt illeti. Nagyon jól ismeri az önök országa is ezt a területet, hiszen már elég régi ö, kapcsolataik vannak ezzel. Mi a helyzet Macedóniával? Most már egy évtizede folyik erről a szó, de még mindig nincs tárgyalás. Albánia ö, Olaszország megint csak nagyon jól ismeri, nem volna fair dolog, hogyha Albánia, Macedónia előtt kezdené el a tárgyalásokat. Úgyhogy nem tudom, hogy van-e valami új elképzelésük ezzel a kapcsolatban. Szerbia, Koszovó, megint csak jól ismerik ezeket az országokat. Hogyan folytatják Keti Ashton munkáját, főleg ami a dialógust illeti Belgrád és Pristina között? Az egyetlen, amit felvetett, hogy a török külügyminiszterrel a közelmúltban találkozott. Beszéltek-e Ciprusról, az újraegyesítésről, elképzelhető -e ez az elkövetkezendő hat hónap során remélhetőleg. Erről -e valamit. Ami a keleti partneri kapcsolatokat illeti, megint csak teljes mértékben támogatom önt abban, hogy teljes mértékben végre kell hajtani például a társulási szerződéseket. El tudna mondani, hogy miért annyira érdekli önt, ami a sajtóban állt, Oroszország és Ukrajna. Mi a helyzet az államisággal, azt hiszem, hogy hivatalosan erről is szólni kell, mint olasz külügyminiszter asszonynak. Végül pedig Szíria, Irak, ISIS, a közelkelti válság. Jordánia stabilizációja nagyon fontos lenne, hiszen ez alapvetően kulcsfontosságot elelt. Kurdisztán barátjának ismerjük Vazani elnök bejelentését illetően, ami a függetlenséget illeti vonatkozásában, hogyan látja ön ezt? Mr. Weigl. Hvala lepa. Dobrodošla, gospa miniszter. Köszönöm, elnök úr a szót, és üdvözlöm Önt, miniszterasszony rendkívül ambiciózus beszédet hallottunk öntől, azt hiszem mindannyian sikeresen fogunk együttműködni. Ami az orosz ö, kapcsolatainkat illeti volna egy kérdésem. Nos, nem csak azt mondják az emberek, hogy túlságosan orosz barát, Oroszország és az EU kapcsolatai rossz irányba indultak ezen túl. Azt hiszem jó lenne, ha az önök elnöksége alatt konstruktív, pozitív dialógus folyna Oroszországgal. Az egész társadalomra gondolok itt. It was not my fault. No, I know, but it's, they, they didn't take part of Then you accuse hmm? Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias por la oportunidad. Köszönöm szépen. Engedje meg mégis csak, hogy kérdést tegyek föl. Ha elolvasom az olasz elnökség programját, akkor aggodalommal tölt el továbbra is az ukrajnai kérdés kezelése. Nemzetközi felbojdulás követte az államcsínyt, ugyanakkor mégsem elég nemzetközi a válaszadás. Én nem látom azt, hogy hogy illetve azt kell, hogy lássuk, hogy neonáci elemeket vonnak be az állam alapításba, és újra föl kéne vetni a kérdést, hogy mennyire legitim egy ilyen állam, és mennyire fogadhatja el az EU ezt a de facto állapotot saját elvei tükrében tudtommal parlament hajtotta végre az ukrajnai államcsínt, az elsőt, ezzel vitatkoznék, tehát Lockpiller asszony, üdvözlöm én is, Mogherini miniszterasszonyt. Irakkal az elnöksége Libiával kapcsolatosak a kérdéseim. Libia kapcsán elengedhetetlen, hogy az EU aktívabban keresse a megoldást. Szeretném, hogyha részletezni számukra, hogy mit terveznek a líbiai béke, béke folyamat kapcsán, és itt Olaszországnak speciális szerepe van, ugyanis hát az olaszoknak saját viszonyrendszere is van Líbiával. Az, az IS elleni fellépés Szíriában kapcsán szeretném, hogyha elmagyarázná nekünk, hogy konkrétan ö, miben látja azt, hogy Assad elnökkel együtt kell és lehet működni. Végül pedig ö, a három prioritás egyikéhez mindenképpen gratulálni tudok, mert hogy az emberi jogok itt szerepelnek, ennek örülök. Ön azt is elmondta, hogy valamennyi Nyugat-Balkán országot végig fog látogatni. Ö, ezt amúgy is javasolni akartam volna, de ha már elmegy, akkor a roma kisebbség helyzetét is vizsgálja meg. Köszönjük. Folytassuk a listát. Castaldo úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönet a miniszterasszonynak, hogy eljött hozzánk. Először is Líbiáról szólnék, mert úgy gondolom, hogy rendkívül fontos ez a téma, úgyhogy az olasz elnökségnek rá kell figyelnie. De nagyon jól tudjuk, hogy pillanatnyilag az instabilitás 2000 halálos áldozatot követelt a mediterrán térségben, úgyhogy mindenképpen fel kell itt lépni. Aztán van egy másik kérdésem is, Ukrajnáról. A NATO egyes országai egy oldalon léptek fel itt. Nem tudom, hogy ez esetleg tovább csak növelni a konfliktust, illetve a káosz veszélyét. Végül pedig utalnék a bővítési politikára, főleg Törökországra. Több sajtóügynökség 2013-14-ben a választási kampány közepén arról számoltak be, hogy Törökországban több újságírót elbocsátottak, mert támadták a miniszterelnököt például. Néhány hónappal ezelőtt beszéltünk arról, hogy gyakorlatilag mit tehet esetleg az Európai Unió annak érdekében, hogy ezen a helyzeten változtasson? Landwehr, bitte Frau Miniszter asszony, a szó. Um, thank you. I'll try to answer all. Megpróbálok minden kérdésre válaszolni, de kénytelen leszek csoportosítani őket mert egyes kérdések nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Préda képviselőnek úgy gondolom, hogy a bővítés folytatása közös érdekünk, feladatunk is egyben, hogy a intézmények hitelességét megőrizzük, és főleg azért is, hogy stabilabbá váljon a helyzet. A stabilitáshoz szerintem hozzájárul a bővítés. A konkrét kezdeményezések tekintetében Törökország és Bosznia-Hercegovina vonatkozásában ennek ezeket az országokat említették. Nos, Törökországgal kapcsolatban azt gondolom, hogy ez egy olyan ország, ahol a politikai reform folyamat még megerősítést igényel, ahhoz, hogy a tárgyalásoknak szolgálatába állhasson. A politikai fejlemények Törökországban, legalábbis a saját benyomásom szerint, és a politikai események elsősorban politikai természetű változások, és nem technikai tárgyalás, technikai kérdések, tehát ebben a pillanatban szerintem nem lehet elkezdeni újra tárgyalást. Meg kell látni, hogy a következő időszakban, hónapokban az új kormány ideje majd Törökországban milyen lesz az orientáció, és akkor majd újra megvizsgálhatjuk ezt a kérdést. Ezt mindenképpen meg kell és meg lehet tenni. bosnia hercegovina kapcsán pedig ugye, ugye egy hónapon belül ott választások lesznek, és Szarajevó az Európai Unió val, való együttműködése lesz a kulcsa annak, hogy sikerül-e majd Bosznia-Hercegovinának valódi tagjelölti státuszt kapnia. Az országban még hatalmas reformokra van szükség ahhoz, hogy illetve hát egy, egy, egyáltalán meg kell teremteni az együttélés körülményeit. Nagyon kevés olyan ö, európai régió van, ahol ö, ennyire fontos az Európai Unió, mint a Balkánon. Tehát ha valahol, akkor ott számít, hogy jelen vagyunk el. Most pedig visszatérnék az olasz nyelvre, ha megengedik, hiszen a kérdés is olaszul hangzott. Um, Pancieri úr kérdésére egyetértek az elemzéssel. Az emberi jogok, a migráció és a bevándorlás olyan területek, amelyek szorosan összefüggenek, és ezeket horizontálisan kell kezelni. Ami pedig a külügyminiszter jogkörét ismeri, illeti, illetékeségét illeti, ki kell, hogy terjedjen ez a különböző területekre, többek között az emberi jogok területére, valamint a konfliktusok megelőzésének lehetőségére. Éppen ezért szükség van arra, hogy az Európai Unió szintjén koordináltan lépjünk föl, nem csak a földközi tenger déli partja térségében, hanem Afrikában is, tehát nem csak Líbiában. Arra van szükség tehát, hogy biztosítsuk, hogy a menedékjogra jogosultak egy koridoron keresztül kijussanak a polgárháborús térségekből. Egyértelmű, hogy Szíriából jönnek a legtöbben a menekültek, eh, számolnak be az olasz és a máltai menekültügyi hatóságok erről, de ugyanakkor kezelni kell eh, azt a nyomást, amely a menekült hullámból árad az országokra. Alfánó belügyminiszter és Malmström biztos hogy a Frontex Plus bevezetéséről tárgyaltak a minap. De az én hatásköröm sokkal inkább abban áll, hogy azon országokkal, amelyek kiinduló és tranzitországok, a tranzitországokkal a partnerségi kapcsolatot megerősítsük. Líbiában reméljük, hogy sikerül majd egy fenntartható intézményi keretet elfogadni és kialakítani, és olyan megállapításokat kötni, amelyek esetleg a Marokkó vagy Tunéziai megállapodásokat követik, és amelyek jelentősen segítették a menekült áramlatok kezelését. De mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy támogassuk az emberi jogok érvényesülését, és megelőzzük a konfliktusok létrejöttét, és biztosítsuk a gazdasági forrásokhoz való hozzáférést ott az országokban, tehát hogy egy olyan környezet jöjjön létre Afrikában és az arab világországaiban, amely lehetővé teszi ezt, hogy az emberek ne akarjanak elmenekülni, hanem a saját boldogulásukat saját országokban, hazájukban kezeljék, és ilyen módon um, ne meneküljenek a mély szegénység elől Európa fele. A terrorizmus kérdését is felvetették, hiszen meg kell akadályozni, hogy az Európai Unió ból, akár Belgiumból, vagy Angliából, vagy Olaszországból dzsihadisták menjenek a, a közel-keleti térség háborúiba fegyveresként részt venni. Tehát ez, ez is egy folyamat, amely ellen fel kell lépnünk. Folytatom most angolul hogyan lehet a firom kérdést kérdés megakadásán segíteni. Hát, hogy attól félek, hogy a válaszom volna, akkor én kapnám meg a Nobel-díjat, de legalábbis előbbre lépnénk. Nos, a formális válasz az, hogy a tárgyalások folynak. Az ENSZ erőfeszítéseket, az ENSZ külön megbizotja Macedóniát és a Firomot júliusban látogatta meg az én látogatásom után néhány nappal. Áttörést ez a látogatás nem hozott. Az a benyomásom, hogy további politikai erőfeszítésre lesz szükség. Mind a Firomon belül, mind más országokon belül, és vélhetőleg egy további európai főszereplőre lesz szükség annak érdekében, hogy ezt a kérdést megoldjuk. Valóban fontos kérdésről van szó, már csak azért is, mert a firomon belül a helyzet olyan irányba változhat, amely nem optimális, hogy úgy mondjam. Hogyha nem teszünk jelentős előrelépést az ország megnevezése ügyében. Remélem, hogy a soros elnökség eh, elősegítheti ezt az erőfeszítést, eh, amelynek segítségével kilábolhatunk ebből a helyzetből. Ami Albániát illeti. Önök is tudják, hogy Olaszország nagyon sokat dolgozott ebben a témában, és üdvözölte a júniusi tanácsi döntést. a Firemon belüli ö, közösség szempontjából is nagyon fontos, az albán közösség szempontjából. Albánia olyan ország, ami az elmúlt hónapok során rendkívül sokat teljesített, ami a reformokat illeti, illetve az ez iránti hajlandóságot illetően. A júniusi döntés valószínűleg megfelelő ösztönzést is ad, hogy a reformokat tovább folytassák. Belgrád, Pristina és a, a dialógus a két főváros között. Olaszország ezzel kapcsolatban is már nyilatkozott, remélhetőleg pozitív hatása lesz ennek. Amikor a fővárosokban jártam, mindkét vezetéssel megvitattam ezt a kérdést, és Koszovóban is és Pristinában is úgy találtam, hogy a kérdés persze az, hogy hogyan alakul meg a kormány. Elnézést, hogy így fogalmazok, de azt hiszem, hogy megvolt az alapvető politikai akarat, hogy azonnal folytassák és újra kezdjék azokat a kérdéseket, amelyek a tárgyalások során megrekedtek. Az olasz elnökség ezen kívül segíthet abban is, olyas valamiben, amely a regionális dialógust is elősegítheti ebben, ezekben a kérdésekben, mégpedig úgy, hogy Olaszország, Albánia és Szerbia részvételével három oldalú tárgyalásokat szervez az elkövetkezendő hónapok során. Hiszen önök is nagyon jól tudják, hogy Olaszországnak nagyon jó a kapcsolata minden országgal ebben a régióban, és főleg ezzel a két országgal. Ciprus. Úgy gondolom, lehetnek pozitív kialakuló feltételek, főleg az új lehetőségek miatt, ami a gáz szolgáltatást, az új gázvezetéket illeti. És remélhetőleg erre sor kerül az elkövetkezendő hónapok során. Jordánia. Egy dolgot hadd mondjak el. Bevezetőmben Jordániát Libanonnal együtt említettem, mint az egyik olyan országot, amelyet leginkább érintenek a kihívások. Főleg a konfliktus szempontjából a régióban. Ellátogattam júniusban mindkét országba. Voltam a menekült táborokban. Óriási táborokról van szó, és hatalmas a nyomás azon közösségekre is, akik befogadják ezeket a táborokat. És nem szabad alábecsülnünk azt a kihívást, amelyet ez, ez jelent az adott kormányoknak. Tehát valahogy ez egy belső szociális kihívást és biztonságot is jelent. Többször el kell mondanunk, nem csak egyszer mindezt, mert egy nagyon jó barátommal folytattam egy beszélgetést, egy jordániai kollégámmal, aki azt mondta, hogy a határ átlépésének megelőzésére van egy receptünk. Mert azt mondta, hogy a mi társadalmunk nem kész arra, hogy ilyen jellegű szerveződést felvállaljon. Antonio Penzari említett más lehetőségeket is, amelyek esetleg változhatnak a helyzeten a jövőben. Talán erre volna szükség. Esetleg Jordániában. A civil társadalmak stabilitása, illetve a politikai intézmények stabilitása az egyik legjobb ellenszere a biztonsági problémáknak. Természetesen támogatnunk kell Jordániát ebben, és meg kell erősítenünk, ami Kurdisztánt illeti. Pádzánival megbeszéltem ezt, amikor beszéltem vele. Azt hiszem augusztus 8-án beszéltünk arról is, hogy a kurd területeket is támogatni kell. Egyértelműen elmondtam akkor, akár csak korábban is, és a továbbiakban is kész vagyok erre, hogy a népszavazás nem jó megoldás. Irak egysége az, amit meg kell céloznunk. A kurdokkal kell kezdeni, és aztán az összes többi irakival, a szuni szunnitákkal, a sitákkal együtt, sitákkal együtt, és azt hiszem, hogy befogadó kormányra van szükség. Ahogy Jordániában a társadalom és az intézmények ereje az ellenszer, itt csak fenntartható, befogadó kormány lehet Bagdadban a megoldás. Nyilván az azonnali fellépésre van szükség ott, a helyszínen. Mi olaszok így döntöttünk az olasz parlamentben augusztus 20-án, hogy küldünk katonai felszereléseket, egyes országok hasonlóképpen döntöttek az európai keretek között, de egyértelmű, hogy a valódi megoldás a fenyegetésre, illetve a ország felaprózódása vonatkozásában csak politikai jellegű lehet. Megfelelő politikai környezet kialakítása Bagdadban és máshol is az országban, amely azt jelenti, hogy minden egyes állampolgárt ebben az országban a kormány képvisel. Líbia. Most olaszol válaszolnék. Azt hiszem már részben válaszoltam az előző kérdés kapcsán. El kell mondanom, hogy nekem nagyon tetszene, hogyha volna még lehetőség a jövőben arra, hogy részesebben beszéljünk Líbiáról. Azt hiszem, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha az olasz elnökség egy üzenetet közvetíthetne, nem csak Dél-Európa üzenetét, hanem egész Európáét, amely emberi, politikai, biztonsági szempontból minden európaira vonatkozna. Ahogy már említettem, úgy hiszem, hogy van egy olyan aspektus, amely nem csak a külügyminiszterekre, vagy erre a bizottságra vonatkozik, ez a migráns hullámok kezelése, illetve a tengerről érkezők menekült státusz kérelmének kezelése. Vannak belső kérdések is Líbiában. Ahogy önök is tudják, Olaszország a drámai időszakban is jelen volt Tripoliban, támogatta a többi Európai Uniós ország képviselőit is. Tehát egyrészt a, az állampolgárok segítése volt az egyik feladat, az olaszoké is, de más európai állampolgároké is, de ugyanakkor az is, hogy a dialógust segítsük elő. Egyértelmű, hogy Líbiában olyan parlament van, amely legitim, június 25-i választások eredményeképpen jött létre, és ezért Libiában nem képzelhető el olyan megoldás, amely fenyegetni az intézményes stabilitást. Azt hiszem, hogy ez teljes mértékben egyértelmű. Ezen kívül Líbiában meg kell próbálnunk az országon belüli dialógust elősegíteni. Ez főleg a líbiaiakon múlik, hogy ezt a kihívást elfogadják, de ugyanakkor nemzetközi szempontból is fontos, nyilván az olasz elnökség számára is. Mert elő kell segíteni és ösztönözni ezt a megoldást, hiszen elsősorban az ellenségeskedést kell megszüntetni. Ez a líbiaiak érdeke is. Nagyon fontos ez a terület, főleg a szomszédos országok számára is, hiszen a regionális dimenzióját tekintve alapvetően fontos ez a térség, főleg a határokon. Ugye nagyon sokat foglalkozunk a tengeri határokkal, de Líbia szárazföldi határaira is oda kell figyelnünk, hiszen ez is óriási problémát jelent, nem csak a tengeri határok, főleg a szomszédos országok számára. Tehát racionális utat kell mutatni a megoldásra, Tudjuk, hogy nagyon nehéz feladat ez, ott a helyszínen Most pedig röviden válaszolnék arra, hogy hogyan lehet legjobban a menekültügyi kérdést kezelni. Lehet, hogy vannak katonai konfliktusok, de a, a válasznak mindig politikainak kell lennie. Szíriával kapcsolatban, ahogy elmondtam már, a Gimnich tanácson stratégiai párbeszédet folytattunk arról, hogy hogyan lehetne nem válságonként mindig kezelni a helyzetet, hanem az egész térség problémáját egy egységként kezelni, ideértve Törökországon át, egy Egyiptomon át egészen a gazai övezetig valamennyi konfliktus. Tehát hogyan lehetne koherens megközelítéssel regionális szempontból vizsgálni? Szerintem ehhez, hogy ez így legyen, egy kezdeményezésre van szükség, ez lehet európai is, amely a térség szereplői között, valamennyi szereplője között egy nagy tanácskozást szervezni. Elnök úr is utalt erre. Az IS elleni ö, harcot Szírián belül is ö, ö, folytatni kell, nem feltétlenül Assaddal együttműködve. Oroszországgal, Ukrajnával kapcsolatban pedig idézném elnök urat. Az elnökök általában nagyon bölcsek. Tegnap például Gauk elnök úr Danzigban a második világháború 70. évfordulóján is mondott valami bölcset. Én olaszul szeretném őt idézni, mert így írtam föl. Uh, Azt mondtam, az ukrán konfliktussal Oroszország voltak éppen uh, az európai békének vetett véget, partneri kapcsolatot létrehozni úgy, hogy tiszteletben tartjuk a népek jogát. Pontosan leírja ezt, hogy mit kell tennünk, és jól összefoglalja a helyzetet. A helyzet ugyanis az, hogy stratégiai partnerség kora lejárt. Ezt Moszkva akarta így, és most már a, a Genfben megszületett egyezmények, a madridi egyezmény és a jelent között szakadékok támad, tátoganak. Tegnap ugye Poroshenko és Putyin Minskben találkoztak, amit egyébként az EU is segített. Tehát most nem időszerű a partnerségről beszélni, ahogy Gauk úr is megfogalmazta, elnök úr, a jövőben hosszú távon az az érdekünk, hogy Moszkvában megteremtődjenek annak a feltételei, hogy újra partnerségről kezdhessünk beszélni. Egy normális európai politikus sem zárkózik el ettől általában és hosszú távon, de ebben a pillanatban ez lehetetlen. Nem tudom, hogy ezzel megválaszoltam-e azt a kérdést, hogy én orosz párti vagy orosz ellenes vagyok-e. Tudom, hogy az olasz program egyes megfogalmazásait is kritizálták egyesek emiatt, de én így értelmezem azt, amiatt le van írva. Ahogy önök is említették, vagy te is említetted el már, Ukrajnában is ez a fő kihívás, a biztonságpolitikai kihívás, az az, hogy hogyan támogassuk Ukrajnát hogyan támogassuk a demokratikus folyamatokat, az elnöki választás eredmény láttuk, hogy nem a ö, leosztott kártyák szerint alakult. Az EBESZ kiváló szerepet játszott, és még teg, ne, tegnap is láttuk, hogy a Contact Group milyen jól működik. Csak ezzel együtt is sajnos az a helyzet, hogy nem változik a helyzet. Van-e még bármilyen eszközünk, alternatívánk? Abban gondolom egyetértünk, hogy nem lehet katonai beavatkozást csinálni. Jó, akkor még ebben sem értünk egyet. De a tanács tagjai ebben egyetértettek. Nagyon aggódnék, ha a parlament, az Európai Parlament száz százalékkal ilyesmi mögé állna. Ez nagyon rossz jellene. A tanácsban valamennyi tagállam elutasította ezt. A következtetésekben az áll, hogy fenntartható politikai megoldásra van szükség sürgősen. És ezen kell fáradoznunk, hogy ez megszülessen. De persze lehet, hogy ezzel most nem is nekünk kéne foglalkozni, hanem majd pénteken a NATO tanácsnak, ott majd más, más szerepben leszek jelen. Én ebből mindenképpen azt vezetem le magamnak, hogy az én dolgom az, hogy a NATO szövetség keleti tagjai, elnézést, teljesen másról beszélek most, amiről kéne, de mégis ide tartozik. Tehát akik benne vannak a szövetségben, azoknak meg kell adni ezt a garanciát, hogy az ötös cikkely a NATO szerződésben az nem csak írott malaszt. Tehát ezt soha nem zárjuk ki, hiszen ez le van írva. De ez tényleg nem az olasz elnökséggel kapcsolatos ö, okfejtés volt most. Úgy gondolom, hogy most már megválaszoltam tényleg minden kérdést. Köszönöm. még mindig 27 felszólalónk van, de ezt akkor megpróbáljuk ezt a 27 embert két gyors menetben, vagy a megmaradt embereket a 27 közül két gyors körben meghallgatni. Plenkovics úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok Magerini asszonynak a jelöléséhez, kinevezéséhez Két rövid kérdésem van. Az egyik a válságkezeléssel kapcsolatos, és nemzetközi válságok, és ezen belül főleg az ukrán válság drámai alakulásával kapcsolatos. Itt a békés megoldáson bőven túlmutat az, ami történik. Az utóbbi hónapokban és napokban sem változott Moszkva politikája. Most már ukrán területen orosz reguláris csapatok vannak, a Krimfrű szigeten már régebb óta, tehát akkor eh, beszélhetünk-e még egyáltalán ukrán teritoriális integritásáról? Milyen intézkedés csomagot eh, tárgyaltak meg a külügyminiszterek a csúcs találkozójukon, és a háromoldalú eh, ukrán-orosz EU találkozónak volt-e valamilyen eredménye, és az Adria jó tengeri politikáról pedig mit gondol az olasz elnökség prioritásai kapcsán. Köszönöm, ha úgy túlat halljuk. Ön ő, nyilván ö, olasz elnökként is mindenkivel együtt kell, hogy megműködjön. Mi a szociáldemokraták nevében köszöntjük és üdvözöljük Önt. Reméljük, hogy ez velünk is zajlani fog, ez az egyeztetés. Ész Észtország, Bosznia, a női jogok témái fontosak számunkra. Persze Irak, Szíria és az IS mellett. Az elnökség hogy fog a következő hat hónapban tárgyalni az arab országokkal, milyen értelemben? és hogy lehet az iraki kormányra nyomást gyakorolni, úgy egyre szektáriánosabb az adminisztráció ott, hogy ne eszkalálódjon tovább a helyzet. Az Ukrajnában le zuhant repülőgép kapcsán pedig sikerülni fog-e az, hogy azon kívül, hogy hozzáfér minden nemzet és hatóság a saját áldozataihoz és a színhelyhez, a kivizsgálás mennyiben lesz érdemi, és mikor várható, hogy megtörténik, hogy ki a felelős. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Én is üdvözlöm miniszterasszonyt. Irakkal, Szíriával kapcsolatos a kérdésem. Az új kormányról ön is beszélt ott, és annak a kireprezentavitásáról, de emellett én a keresztények kérdését is föl szeretném vetni. Nem csak síta, szunita csoportok élnek Irakban, és kurdok és türkmének, hanem igenis keresztények is, és róluk nem volt szó, pedig a különböző keresztény közösségek biztonságát valahogy garantálni kéne. Az új és egymás után következő iraki kormányok egyikesen foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ön beszélte külügyminiszter társával, iraki és kurd külügyminiszterekkel erről a kérdésről. Ez egy óriási geopolitikai kérdés, a szolidaritás alapelvét veti föl, és humanitárius válsághoz vezethet, ha nem kezeljük. Köszönöm szépen, és üdvözlöm Önt, miniszterasszony. Szeretném Önt üdvözölni, nagyon örülök, hogy együtt fogunk dolgozni. Ha minden rendben megy, az elkövetkezendő hónapok során. Nagyon köszönöm, hogy részletes beszámolót tartott nekünk a giniki tárgyalásokról, azonban egy aspektusra nem tért ki, mert nagyon keveset beszéltünk erről, de ez meglepne. Az Egyesült Államokkal való kapcsolatra gondolok, ami az összes válságot illeti, legyen az Irak, Szíria, a közép-kelet, az Ukrajna-orosz kapcsolat vonatkozásában mindenképpen az Egyesült Államok rendkívül fontos partner. Úgyhogy kérem, tájékoztasson minket erről, születette döntés erről, vagy gondolja-e ön azt, hogy az Obama kormányjal való tárgyalások ilyen fontosak, mert pillanatilag nem világos ez számunkra. Köszönöm szépen. Csiusz. Köszönöm, Asztrevicius úr. Nem. Csebalosz képviselő. Csebalosz. Csebalosz asszony, tessék. You already got the answer to my question before. Már megkaptam a kérdésemre fel adott választ, a feltendő kérdésemre adott választ, úgyhogy fel se teszem. Meseris? Meseris Tamás. Meseris Tamás nincs itt? Nincs. Kelám úr. Köszönöm szépen, külügyminiszter asszony. Európa határait uh, megváltoztatják a szemünk láttára. És ön említette, hogy Putyin soha nem tartotta be a kötelezettségeit, de ugyanakkor folyamatosan ő határozza meg a menetrendet, és mi csak reagálunk a szemünk láttára történik meg Ukrajna inváziója. Hogyha csak a politikai kapcsolatokhoz ragaszkodnánk, akkor úgy hiszem, hogy Putyin úr elérné a céljait. Egyik vagy másik módon. Tehát nincs -e itt az ideje kérdemén annak, hogy világosan kimondjuk, hogy egy európai állam inváziójának vagyunk tanúi, egy másik állam rohanja le ne csak a szuverenitásról vagy a beavatkozásról beszéljünk. Másodszorban, az ilyen helyzetben biztosak lehetők -e abban, hogy az Európai Unió és Oroszország közötti ö, fegyverkereskedelmet teljes egészében lezárják, nem lesznek kibúvók. Köszönöm. Thank you. Madam Minister. Miniszter asszony. Örülök, hogy a bővítésről beszél, de nagyon sajnálom, hogy Bosznia-Hercegovinában a helyzet nem változott. Persze ez azzal magyarázható, hogy belső, hosszú távú um, problémák vannak. Bosznia-Hercegovina szerencsére nem olyan súlyos probléma, mint Oroszország vagy Ukrajna, de továbbra is próbára teszi az európai közös biztonság és védelmi politikát. Hogyan látja 2014. októbere után a Bosznia perspektíváját. Nagyon sok um, hibát követtek el, um, és um, uh, jogalkotási hiányosságok is mutatkoznak. Hogy látja tehát Bosznia-Hercegovina helyzetét politikai szempontból, nem csak tudományos vagy elméleti szempontból? Köszönöm. Frau Fotiga. Fotiga asszony. Thank you, madam, for your... Köszönöm szépen ezt az átfogó előadást. Sok kérdést már feltettek. Ezért rövidre foghatom magamat, és tényleg csak egy kérdést teszek fel. Amikor jelenlegi tisztségében, illetve majd a jövő tisztségében uh, utazásokat tesz, akkor erre nagyon nagy figyelmet fordít az egész világ. Kérdezem tehát, hogy tervezi-e Kiev meglátogatását a jövőben, a belátható jövőben, és hogyha igen, milyen üzenetet fog átadni Kievben? Az ukrán-orosz kérdés teljesen világosan értelmezhető, az egyik agresszor, a másik pedig a saját területét védi. Mi lesz az üzenete tehát? Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Miniszterasszony, hogyha visszafordíthatnánk az időkerekét, akkor módosítaná az olasz elnökség programját. Nos, ennek a programnak a 21. oldalán szerepel megragadni a kezdeményezéseket, hogy a Oroszországgal való stratégiai partnerséget megerősítsük. Remélem, ez kitörölné, hogyha visszafordíthatnánk az időkerekét. Másodszorban kijelentem, senki nem fenyegeti Oroszországot, de ugyanakkor az orosz csizmák tapossák az ukrán anyaföldet. Az oroszok agresszorok Ukrajnában. Ukrajna pedig egyre inkább partnerünké válik. Az ön weboldalán, a soros elnökség weboldalán július 24-e, 24-én eh, eh, szerepelt az utolsó poszt. Tehát augusztus végéig az olasz elnökség eh, honlapján semmifajta új bejegyzés nem szerepelt, amely reflektált volna az orosz-ukrán helyzetre. Kérdezem, hogy mikor találkozott az úgynevezett Lavrov úgynevezett miniszterrel? Mrs. Ushelvi. Ushelvi asszony. Or a Mr. What is it? If the name is difficult for me. Tudom, hogy nehéz a nevem. Ezek meg Istvánként, úgy egyszerűbb. Steven English my name, my name in Hungarian, István helyi. Üdvözlöm miniszterasszony, elnök úr. A tegnapi bizottsági vitának az európai unió külpolitikai globális kihvásairól azzal zárta elnök úr hogy érdemes lenne egy bizottsági jelentést tenni az ügyben és magam is úgy érzem hogy fontos hogy egységesebb legyen és erősebb az európai unió kül és biztonságpolitikája. éppen ezért kérdezem kelet európaiként hogy van e kreativitásunk és eszközünk arra hogy az egyes kis kelet közép európai országok ne tudjanak, ne akarjanak, ne kelljen esetleg különutas politikát folytassanak. Én magyar vagyok és szocialista, és látom a térségben ennek a veszélyét. Kérdezem miniszterasszonyt, hogy akár most soros elnökként, akár pedig későbbi funkciójában tud ezzel, ezért tenni bármit is. És még egy megjegyzés, a Turizmus Közlekedés Bizottság alelnöke vagyok, és csak mondom, hogy a békeiparága a turizmus, éppen ezért érdemes ezt majd a prioritások közt ennek a szektornak a jelentőségét fölvenni a későbbi időszakban. Sok sikert, Federica, szurkolok neked! Herr Kovacsev. Kovacsev úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, üdvözlöm miniszterasszony, két észrevételem van. Egyrészt egyetértek azzal, hogy fontos, hogy közös, erős álláspontunk legyen, és valóban ez volt mindig a probléma, nem voltunk elég egységesek. Ami pedig az olasz kormány álláspontját illeti, kérdezem, hogy a déli áramlatról hogyan gondolkoznak Rómában. Mi az önök álláspontja? Aztán említette a NATO csúcsot Velszben. Kérdezem, hogy lesz-e az Európai Unió nak egységes álláspontja Ukrajna tagságáról, hiszen Jacenuk miniszterelnök jelezte, hogy szívesen folyamodnának NATO tagságért. Köszönöm. Albertini úr. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a világos okfejtést, miniszterasszony, és én is jó munkát kívánok önnek, és az egész új generációnak, aki most a olasz külügyi politika és az európai külügyi politika színpadán megjelenik. Remélem, hogy megújítják a külpolitika és a politika dinamizmusát, és ez nagyon hasznos akkor is, hogy amikor a múlt inerciáját és megakadságát akarjuk meghaladni. Úgy gondolom tehát, hogy fontos szerepet játszhat ön és generációtársai. Egyetlen kérdésem van Oroszország kapcsán, nagyon súlyos a helyzet, nagyon nehéz a helyzet. Úgy gondolom, hogy határozottnak, a leghatározottabbnak kell lenni Oroszország irányában, és az ukrán teritoriális integritás kérdésben nem tehetünk alkut. De ugyanakkor ez egy nagyon érzékeny és kényes stratégiai kérdést is felmet, hiszen hogyha egy nyugat ellenes pozícióba merevedik bele Oroszország, akkor ez további veszélyekkel láthat, járhat és egy új viszont hozhat létre Kínával is. Úgy gondolom, hogy a köszönöm szépen mondja az elnök, köszönöm szépen mondja az elnök, és megszakítja a felszólalót. Nem, hát még egyetlen szót akartam mondani, elnök úr. Egy perc, egy perc, mondja az elnök. Tehát nagyon fontos, hogy a választók tegyék le voksukat Ukrajnában, és erről kérdezem az ön álláspontját, elnök asszony. Köszönöm szépen. Milán Mon képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszter asszony hogy itt van. Gratulálok az új kinevezéséhez is. Egyetértek abban, amit Líbiáról, illetve Európáról mondott, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy szorosan nyomon kövessük, mi történik Líbiában. A hírek aggasztóak, különösen a tegnap előtti uh, hírekre gondolok. Az EU biztonsági tanácsam határozatot fogadott el múlt héten e kérdésben, és hangsúlyozom, hogy ebben az olasz soros elnökség is fontos szerepet játszott. Tudjuk ugyanakkor azt is, hogy az orosz soros elnökség programjának fontos részét képezik a transatlanti kapcsolatok. Erről ma nem beszélt éppen, ezért kérdezem, hogy hogyan látja ennek a jövőjét többek között a szabadkereskedelmi megállapodás előkészítését az USA-val. Miniszter asszony, mondja Anna Gomez, nagyra értékelem a kijelentését. Irak és Szíria kapcsán beszélt arról, hogy arra van szükség, hogy az EU egy regionális megközelítést alkalmazon, és regionális párbeszédet hozzon létre, támogasson. Irán kapcsán már eleve egy más megközelítésre tett javaslatot, és egy határozott figyelmeztetést fogalmazott meg Szaudi-Arábia és Katar irányába, illetve megfogalmazza ezt, hiszen erre szükség volna. Aztán Líbiáról Bernadine Leon én is nagyra értékelem. Mit jelent az, hogy ő belőle ENSZ külön megbízott lett? Mit tehető? Hiszen a probléma az EU-ban az, hogy a tagállamok nem akarják a koordinációt, elutasítják a koordinációt, és senki nem akarja rájuk kényszeríteni a koordinációt. Ami Líbiában történik, ez eh, látszott, hogy meg fog történni, előrejelezhető volt, és Líbiából bizony a legrosszabb szenárióban akár egy új Afganisztán is lehet. Közös koordinált európai fellépésre volna tehát szükség. Most pedig Van Orden képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr! Gratulálok én is Mogherini asszonynak a kinevezéséhez. Bölcse, miniszterasszony, hogy további bővítésről gondolkodjunk egész addig, amíg a szabad mozgásra vonatkozó szabályokat nem reformáljuk meg, és amíg a szervezetbűnözés, a korrupció és az igazságügyi reform kérdéseiben nincsen megnyugtató elmozdulása a tagjelölt országokban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a két utolsó felszólaló kap szót, Aliot Mari asszony először. Er Merci, Monsieur le Président. Madame... Köszönöm, elnök úr. Miniszter asszony, három rövid kérdésem van, mert nagyon sok témáról szó volt már. Az első a közel és közép-kelet. Mi a helyzet az integristákkal, az arab világ és a nyugati világ közötti konfliktusról? Milyen kezdeményezéseket lehetne tenni az arab országok, a mérsékelt kormányok felé, hogy az integrista szellem növekedése ellen felvegyük a harcot? Aztán, ami az általános konfliktus és a terrorista fenyegetettség kérdését illeti, amely elérhet hozzánk is. Európának állampolgárait kell védenie, és szavahihetőnek kell lennie, amikor bizonyos politikákat képvisel. Az európai védelemnek az olasz elnökségnek, illetve az Európai Uniónak is prioritásának kell lennie. Milyen intézkedéseket támogatna főleg azért, hogy minden ország pénzügyi szempontból támogassa az intézkedéseket, akik sokat akarnak, de általában keveset járulnak hozzá a célok eléréséhez. Aztán, ami a bővítést illeti, nagyon fontos ez Európa befolyását illetően is. Szükség van arra is, hogy gazdasági és politikai súlyjal is nyomjunk alapba, de milyen kritériumokkal szeretné meghatározni a kibővített Európa kontúrjait? Veri. Kedves kollégák, legközelebb majd arra kérem a frakciókat, hogy nyújtsanak be előre felszólalói listát. Mert itt ezt nem lehet így csinálni, hogy mindenki belekiabál, meg ö, még itt a végén is utolsó utánaként jelentkezik. Ennyi időbe, ennyi felszólalás nem fér bele. Előre fogom kérni a listákat, a beszédidő, összbeszédidő tükrében fogunk dönteni. És azt sem lehet itt tűrnöm, hogy egyesek kétszer annyit beszélnek, mint amennyi a felszólalási idő. Másfél óra alatt nem lehet 30 embernek szót adni pedig több mint 30 embernek kéne szót adnom. És hogyha ilyen körülmények mellett valaki még ö, ennyit beszél, ak akkor, akkor ezt a rugalmasságot nem játszhatjuk tovább. Legközelebb írásbeli felszólalási listát fogok kérni a frakcióktól, mert ez így káosz. És emiatt vagyok kénytelen arra, hogy belefolytsam emberekbe a végén a szót. Ha tényleg egy percben szólal föl mindenki, akkor még hárman szólalhatnak föl, Laci a Papadakius és Rasip kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr! Én elsők között kértem szót, úgyhogy nem értek egyet az eljárással. Miniszterasszony. Miniszterasszony. Elsőként kértem szót. Jó, mindegy. Mindenki elhisz. Mindenki azt hiszi, hogy ő volt az első, mondja az elnök. Ez itt a baj? Hát majd a titkárság eldönti. E, miniszterasszony, gratulálok önnek lenne egy kérdésem is elhöz. Június 23-án Utoglu úr, a török külügyminiszter, a luxemburgi társulási tanácsnak levelet intézett, amelyben a ciprusi köztársaságot halott államalakulatnak neveztek. Erdogán miniszterelnök járt Cipruson, és következetesen török felség területről beszél, Ciprus hely, szó használata helyett, és nagyon fenyegető módon nyilvánul meg, kifejezetten kihívó módon kezeli a helyzetet, a ciprusi elnököt megalázva ezzel. Milyen praktikus szolidaritási lépései lesznek az EU-nak egy tagállama figyelembevételére? egy pillanat még, mindjárt befejezem. Tehát az olasz elnökség Ciprussal szembeni szolidaritását hogyan fogja konkrétumokban kifejezni? Miért lehet Törökországgal új fejezetet megnyitni ilyen körülmények között? Paparakis úr, köszönöm. Üdvözlöm miniszterasszonyt, gratulálok. Ismerem korábbi tevékenységét is, és sikert szeretnék kívánni a munkájához. Röviden, a bevándorlás problémájára szeretném ráirányítani a figyelmet, nem csak a déli országok szempontjából most. Üdvözlöm azt a tényt, hogy ön praktikus megoldási javaslattal kíván előállni, és Telarus asszonyhoz csatlakozom. Törökország agresszív fellépése egy európai tagállammal szemben elfogadhatatlan, mert ezzel az egész Európai Uniót fenyegeti, hogyha nem ismer el egy tagállamot közülünk. Köszönöm, elnök úr! Én is szeretnék miniszterasszonynak gratulálni kinevezéséhez, és lenne egy kérdésem. Mit gondol az olasz elnökség a szankciók potenciális hatékonyságáról Oroszországgal szemben. Az MH17-es járat róla, amikor beszélt, akkor tragikus balesetről beszélt. Lehet, hogy rosszul értettem? Nyelvileg sem mindegy, hogy hogy fogalmazunk. Mert ha itt balesetről van szó, akkor ez legitimálhat bizonyos dolgokat szerintem, illetve sokak meggyőződése szerint itt egy orosz támadás áldozata lett a sok utas. Moldáviával aláírtunk egy társulási megállapodást. A jövőben milyen esélyei vannak Moldáviájának, hogy tovább lépjen a társulás útján? Many questions. I, uh, how much time? Mennyi időnk van, elnök úr? Sok a kérdés, megpróbálok mindennyikre válaszolni. Amennyit akar, mondjam. Nem, nem, nem. Sűrűn, ha lehet. Nos. Elhangzott a kérdés Blankovics úr szájából talán, hogy mit tartalmaz a csomag, és vannak-e frissítései. A tanács döntését szombaton hozta meg, tegnap hétfőn találkozott a Koreper, a bizottság a javaslat, véglegesített javaslatot holnapra ö, kihozza, és a végső döntés jövő pénteken lesz, tehát egy hét alatt minden lezajlik, ez az eljárás és üteme. Ahogy mondtam is, a bizottság négy ágazaton belül dolgoz ki csomagot, ami a megfogalmazásokat illeti, teljesen egyetértek azzal a nyelvezettel, és ezzel talán más kérdéseket is tisztáz, hogy amit a következtetések használnak, vagyis, hogy itt agresszió történt, és anexál, anektálta Oroszország a Krimfélszigetet. Tehát ennél világosabban nem lehet fogalmazni, és én ezzel egyetértek. A jelen kezdeményezést ne felejtsük el, hogy már is indult. Howie úrral is egyetértek abban, hogy mennyire fontos az, hogy ne csak hozzáférjünk a balas, vagy hát a lezuhant repülőgép színhelyéhez, hanem hogy valóban a nemzetközi vizsgálat elinduljon. Örülök, hogy az Egyesült Királyság és Hollandia átvették a kezdeményezést ebben az közös fellépésben. Ezek jó, pozitív jelek, tehát láthatóan nemzetközi felelősségvállalás történik, ez politikai nyilatkozatokkal is felér. Ön és mások is említették, hogy az arab államokkal és Irakkal ö, új típusú kapcsolatokat kéne ápolni, de mit értünk ez alatt, ez itt a kérdés. Én a, egy új regionális keretről beszéltem, amelyben Szíria, Irak és más országok is egyszerre vannak benne, és amely emberül ezek mind tárgyalnak egymással. Először is el kell ismernünk valamennyi szereplőt, mint szereplőket, mint hatalmakat, regionális hatalmakat. Egyiptommal kezdve, amely nagyon pozitív szerepet játszott a gázai tárgyalások során, és ez nem volt automatikus, tudtuk, hogy nem másképp is alakulhatott volna, de Egyiptom pozitív hozzáállását részben az olasz kormány, az olasz elnökség is ösztönözte a jó irányba való ellépésre, én például akkor voltam Kairóban éppen, pont egy nappal a katonai beavatkozás után voltam egy nappal a Kairóban, és olyan Fábius is járt ott ugyanakkor, vagy másnap. Tehát látható volt Európa, és az, hogy azt várjuk Egyiptomtól, hogy pozitívan vegyen részt a folyamatban, és mobilizálja a diplomáciai eszközeit. Ennek a folyamatnak persze még csak az elején vagyunk, nagyon sok a buktató. Tehát mondom, először is a regionális szereplőket el kell ismerni, érdemben le kell ülni velük. Például az iráni külügyminiszter helyettes például leült Szaud-arábiai hamagényével, az ottani külügyminiszter helyettessel. Ez nagyon pozitív új fejlemény, és ha más nem Európának azt a szerepet be kell tölteni, hogy facilitálja, segíti a tárgyalást, a sok-sok kétoldalú tárgyalást többek között, ugye a nukleáris fenyegetés témájában is, holnap találkozom Rómában a téma szakemberével, Kessi Estennek meg szeretném köszönni azt a sok-sok erőfeszítést, amit csak e hónapban tett ezért az ügyért, hogy novemberre legyen valami ebből. És az Arab Liga szerepét sem szabad elfelejtenünk, nem csak a régióban, hanem Líbiában is, amikor bármelyik arab ország külügyminiszterével társalgok, akkor mindig az arab Liga főtitkárát is említem, illetve őt is értesítem erről. Napi kapcsolatban próbáltam eddig is állni az Arab Ligával is, hogy legalább eszmét cseréljünk, és azt legalább kipuhatoljuk, hogy milyen módszerekkel lehet támogatni, segíteni azt, hogy kialakuljanak ezek a párbeszédek. Ami az iraki keresztények biztonságát illeti, de az irániakról is beszélhetnénk, erről már beszéltem az iraki külügyminiszterrel és Bárzánival is. Erről a vatikáni eh, homologommal is beszéltem, ugye Olaszországnak eh, sajátos viszonya van a Vatikánnal, ha más nem földrajzi értelemben mégis csak összefonodunk, és szeretném önökkel megosztani azokat a gondolatokat, amelyeket Parolinnal váltottam, aki maga is fontolul vette azokat a felvetéseket, amelyeket Ferenc pápa is egyébként megfogalmazott. Enzés, hogy néha kül francia beszédemben olasz szavakat fűzök, a pápát mi Francesco-nak hívjuk. Tehát a kisebbségek jogairól szólva, itt nyilván nem csak az iraki iráni keresztények jogairól kell beszélnünk, hanem sajnos sok országban van keresztény elnyomás. Tehát ne csináljunk úgy, mintha az ISIS támadása most egyedi lenne. A muzulmánokat is épp úgy sújtja az ISIS fellépése, mint a keresztényeket. Tehát nem csak keresztény ellenességről van itt szó. Amikor az iraki külügyminiszterrel beszélek, és arról, hogy hogyan lehetne az iraki haderőt megerősíteni az isis szemben, vagy ezzel szemben. Itt általában kell beszélni az emberi jogokról, ez az érdekünk. És arról, hogy meg kell fékezni a vérontást. Ezt így kell megfogalmazni és hangsúlyozni. Ami az USA-val való kapcsolatokat illeti, nyilvánvalóan fontos partnersége számunkra, különösen egy olyan helyzetben, pillanatban, amikor körülöttünk ö, elszaporodtak a drámai konfliktusok. Közösen kell fellépnünk, és közös stratégiákat kell fontolóra vennünk. Tehát éppen ezért állandó kapcsolatban vagyok az USA külügyminisztériumával is. Két típusa hogy témája lehet az olasz elnökségnek, ahol itt be lehet vonni az amerikaiakat. Ugye most a időközi választások Washingtonban egy kicsit megzavarják a vizet, de intézményi szempontból ezek nagyon fontosak. Ugyanakkor az olasz elnökség számára nagyon fontos, hogy minél hamarabb tárgyalások induljanak. Meggyőződésem, hogy az olasz elnökség, hogy ez nem jelentheti semmiképpen azt, hogy ezekben az országokban az Európai Unió kisebb szerepet játszik, mint eddig, csak a közös szerep növeléséről lehet beszélni. Maga az USA is ezt várja tőlünk a kihívások kapcsán, és ez a két dolog most tehát egy irányba hat. A NATO parlamenti közgyűlésében az elődöm ott volt Kievben is, amikor én is ott jártam. Ez tíz nappal azelőtt volt, hogy miniszterré neveztek ki, tehát akkor te is emlékszel, vagy ön is emlékszik, hogy a NATO parlamenti közgyűlésében, és aztán később miniszterként is első látogatáson Poroshenko úrhoz vezetett Kijevben, és Julia Timosenkóhoz és másokhoz, és ez nem véletlen. Az elnökség első látogatása nem véletlen, hogy Kijevbe irányult. Nagyon sajnáltam ugyanis, hogy ezt mégis árnyék, erre mégis árnyékot vetett más esemény. Pedig nagyon próbáltam, hogy ott legyen a sajtóban ez de hát nem vagyunk egyformák abban, hogy az egyes országok hogyan kezelik a sajtójukat, és mennyire tudunk a sajtóra hatni. Örömmel visszamegyek. És Pálo Kimmel majdnem minden héten telefonálok. Az olasz elnökség kapcsán is, Renci elnökkel is, miniszterelnökkel, aki Poroshenkoval háromszor is találkozott, legutoljára szombaton az elnökség nevében is tartom a kapcsolatot. Tehát, amint láthatják, nagyon szoros a kapcsolatunk Ukrajnával, az ukrán külügyel. Ami a websájtomat illeti, sajnálom, ki is vetett ezt fel. Nem volt nyári szünetem, nem volt időm egyszerűen frissíteni, frissítetni. Én, ő magam, én magam sem nézem a saját honlapomat rendszeresen, ezt most majd már másképp fogom csinálni. Az elnökség programját megváltoztatnám? A programok, az elnökségi programok jó előre készülnek el. Aztán események történnek, ezt bevezetőmben is elmondtam. Ha mereven hajtanánk végre, akkor Ukrajnáról egyáltalán nem beszélnék. Ez az EBESZ-re is érvényes, pedig 9 hónapja ott van már aktívan az EBESZ, pedig nem volt benne a programjában Ukrajna. És jól teszi a dolgát. Egy mondatot változtatnék meg. Az Oroszországgal kapcsolatos 21. oldalon olvasható első mondatot azt, hogy Oroszország stratégiai partnerünk marad. Ezt megváltoztatnám. Ezt nyilvánosan is elmondtam. Már Oroszország stratégiai játékos marad, de ebben a pillanatban nem stratégiai partnerünk. Stratégiai szereplő, de nem stratégiai partner. Bár így lenne. Tehát jó lenne, hogyha az oroszok így döntenének, hogy visszamennek a partneri státuszba, de jelenleg nem ez a helyzet. És hogy mikor beszéltem utoljára Lavrov úrral, tegnap hívott föl, tegnap beszéltem vele, gratulált, mondtam neki egyből, hogy én jelenleg még olasz miniszter vagyok, és mondtam neki, hogy a jövőben is fogunk beszélni ezekről a témákról, amelyekről már eddig is beszéltünk. Agressziónak neveztem az agressziót a telefonbeszélgetésben is, amikor az ukrán-orosz konfliktus felvetődött. Furcsa lenne, hogyha itt úgy csinálnánk, mintha nem lenne probléma Ukrajnában. Nem, hogy probléma van, hanem területi vita van, globális válság van, úgyhogy ezt nem lehet, és nem is akarjuk a szőnyeg alá söpörni, konfliktusban állunk. bosnia hercegovina helyzete a választások után témában, bár tudnám, hogy mi következik ott, bár belelátnék az emberek szívébe, hogy hogyan választanak majd, és utána hogy lépnek tovább. Hitem szerint azonban a reformoknak nincsen alternatívája, és ezt a polgároknak is tudnia kell, és a választások után ezeket el kell indítani. Ugye a növekedés érdekében többször is felajánlottuk már a szarajevói parlamentnek együttműködésünket, és majd meglátjuk, hogy a választások után ők ezt igénylik-e. A kérdésére válaszol minden esetre, hogy bölcse most bővítésről beszélni. Számomra világos, hogy már csak a földrajzi referencia miatt is, a 49-es cikk továbbra is érvényes. Ez, erről nincs értelme vitázni, ezt a szerződés szögezi le. A bővítési folyamat ö, folyamatosan zajlik, csak legfeljebb a reformok teljes véghezviteléig nem történik tagország felvétel, de bővítés folyamatosan van. A déli áramlatról szólva, én támogatom a déli folyosó kialakítását, ez nagyon fontos az EU energiabiztonsága szempontjából és a diversifikáció miatt is. Persze, amikor kitaláltak, akkor az egy más korszak volt még, de szerintem továbbra is hozzájárulhat a diversifikációhoz, feltéve, hogyha a technikaiak mellett a politikai feltételek is teljesülnek, és hát ez lesz a dolgom, hogy dolgozzam azon, hogy ezek meglegyenek, létrejöjjenek. Jelenleg nem csak technikai akadályok vannak az úton, hanem politikaiak is. Tehát dolgozunk ezek elhárításán. A biztonsági tanács líbiai döntésével kapcsolatban is kérdeztek engem eh, a 2174-es kapcsán. Közösen szponzoráljuk ezt a fellépést más biztonsági tanácsi tagokkal. Szerintem ez pozitív lépés, már csak azért is, hogy az ENSZ keretei között zajlik. Ezzel egy másik kérdező kérdésére is válaszok, hogy miben más ez valóban más, és jó, hogy más, mert meg kell kísérelni a líbiai helyzetet menedzselni, és erre most legjobban az ENSZ keretei alkalmasak. Mert az ENSZ garantálhatja, ha valaki, hogy nem csak észak-déli megfontolások érvényesülnek, hanem globális megfontolások. Más konfliktusok kapcsán is egyébként fontos lenne ez a globális perspektíva. Az ENSZ ezért jó partnerünk abban, és reméljük, hogy ez a jövőben is így lesz, hogy koordinálja a helyzetet. Az ENSZ nélkül minket nem tekintenének eléggé semlegesnek. amit Lady Ashton csinált, az nagyon jó kezdet, de tanul, meg ö, az ESZ képviselő is, a, a biztonsági tanácsban volt egyébként múlt héten vita erről az állásfoglásról, és életemben, akivel tegnap egyeztettem erről, valamennyi küldettel rendelkező ország együttműködésében ö, nagy támogatottságot kaphat tőlünk, nem csak egyébként Líbiában, hanem a Líbián kívüli, de Líbia érdekében tett lépéseiben, fellépéseiben is. Visszatérve pedig a regionális szereplők kérdésére, én tárgyalok az iráni és katari külügyminiszterekkel. Úgy gondolom, hogy az a dolgunk, hogy folyamatosan beszéljünk, és minden felelőssel leüljünk. Azt hiszem, hogy minden kérdésre választottam. Igen. Ha nem, tegyék szóba, illetve találkozunk hamarosan megint. Herzlichen Dank! Köszönöm szépen! Onorevole Borghezio, ci vediamo credo alle 12. 12.45-kor az olasz delegáció tagjával amúgy is találkozom, és akkor ott hosszabban tudunk még beszélni egymással. Mondja a miniszter szerint Borgézió képviselőnek. Thank you very much. Oh no, I have to speak in German. Not Köszönöm szépen, de hát németül kell beszélnem, nehogy hibázzak. Meine Damen und Hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen. 27-en jelentkeztek. És azt hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy minden kérdésre választ kapott a kérdező, bár persze nem mindig elégítette ki a kérdezőt a választ, de hát ez nyugtalanító volna, hogyha így lett volna egy politikai folyamatban. Folytatjuk ezt a párbeszédet, és legkésőbb a meghallgatáson találkozunk a miniszterasszonynal. Köszönöm, hogy már eljött, és köszönöm, hogy kitette magát e kérdéseknek, e, így ráhangolódhatunk a meghallgatásra. Köszönöm szépen, köszönöm még egyszer, hogy eljött. Most pedig tovább lépünk, és a következő napi rendi pont tagállását kezdjük meg. Egyelőre egy perc szünetet tartunk annak érdekében, hogy nyugodtan folytathassuk a munkát. Warum sind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 Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy folytassuk az ülést. The next item, which is, uh... A következő napi rendi pontra térnénk át. A különböző válságos helyzetekről való eszmecseréről uh, az EU uh, szomszédságában Irak, Líbia, Gáza, Ukrajna Ibaskova a kollega nő, aki az iraki EU delegáció vezetője, ül itt mellettem. Javaslom, hogy adjuk meg először 5 percre neki a szót. Sajnálom, hogy nem lehetek nagy lelkűbb az idővel. Biztos vagyok benne, hogy a képviselők szeretnék tudni, hogy mi a helyzet Irakban az ott jelenlevő problémák tükrében. Szeretném elmondani, hogy hat hónapja, bár nem folytatnám a bevezetőmet, mert nincs erre időnk, úgyhogy Paskova asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Öreget kívánok, kedves kollégák, illetve jó napot kívánok most már és gratulálok mindannyiuknak, akiket újra megválasztottak, illetve akiket megválasztottak. Tíz évvel ezelőtt voltam tagja ennek a szakbizottságnak, úgyhogy nem csak megtiszteltetés, hanem tényleg öröm számomra, hogy újra itt lehetek az önök körében. Az Európai Unió Bagdadi delegációjának vezetője vagyok már három és fél éve. Nos, mi is történt a nyáron? Új állam alakult, amely 110 ezer négyzetkilométer, 12-15 millió lakos, 120-130 hordonyi olajat termel naponta, saját gazdaságát látja el. Ez az állam az iszlám állam nevet viseli és ezt a realitást tükröznünk kell. Katonai módon nem lehet legyőzni ezt az államot, és a legnagyobb valószínűsége annak, hogy ezt az államot korlátoznák a légicsapások, de teljes mértékben nem győzhetnénk le. A kérdés tehát az, hogy mi legyen vele, hogyan győzzük le. A legfontosabb kérdés az, hogy támogassuk az újon a megalakult kormányt, és tényleg már fény pislákol az alagút végén az öt évvel ezelőtti helyzethez képest, ahol félelem uralkodott, a bagdadi helyzet teljes mértékben megváltozott, és a kurdok, a síták és a szuniták tényleg keményen dolgoznak azon, hogy új kormány alakuljon szeptember 9 előtt, az alkotmány értelmében ez a határidő. Nos, amit csak lehet, meg kell tennünk annak érdekében, hogy a, ezt a kormányt segítsük A szuni uh, lakosság is the population of Islamic State. a szunitákra kell koncentrálnunk, hiszen ők a leginkább uh, marginalizáltak. Kedves kollégák, sajnálatos módon egy entititásról van szó, tehát a szunitákat kell ö, ö, felruháznunk bizonyos hatalommal, ez a stratégiailag legfontosabb kérdés, és ebben önök is nagyon fontos szerepet vállalhatnak fel. Az iszlám állam számára az olaj a legfontosabb kérdés. Biztos vagyok benne, hogyha nem is a legfontosabb, de az első kulcsfontosságú terület ez. Amit csak megtehetünk, és megtehetnek parlamenti képviselőként, hogy intelligens megoldásokat találjanak azzal kapcsolatban, hogy aki illegálisan kereskedik olajjal, megfelelő büntetést mérjenek rá, mindenképpen megoldást jelentene minden parlamentet a térségben az érdekel, hogy ezt a kereskedelmet leállítsák. Egyetlen egy helyen volt olyan, hogy 5000 ilyen ö, járművet állítottak le. Sajnálatos módon az európai tagállamok is vásárolnak ebből az olajból. Hordonként 12 dollár az ára, Úgyhogy az olajra miért szankciók az első olyan jellegű intézkedések, amelyekkel segíthetünk. A kurd parlamentet is ösztönözni kell, ők függetlenséget szeretnének a népszavazást követően. A fesverega erő vonatkozásában. rádöbbentek arra, hogy a nemzetközi támogatásra mindenképpen szükségük van. Csak akkor lehet fenntartható az országok. Pillanatnyilag teljesen nem koordinált módon szállítják a, a, a támogatást ide, ezen kívül összetett kérdés. Humanitárius probléma ö, je, ö, jelentkezett itt, egy csomó iskolát nem lehet újra megnyitni, nem lesz iskola év Irakban. 600 ezeren vannak a dzsihadisták, akik nem maradhatnak itt, és több mint egy millió embernek kellett elhagyni az otthonát, akiknek hajlékra van szükségük. Tehát a polgári ö, fellépés rendkívül fontos. Az olajjal kapcsolatban léteznek a szankciók, de nem működőképesek, itt tudnak segíteni nekünk, ami a politikai elkötelezettséget illeti. Itt egy dolgot szeretnék kiemelni. A korábbi diktatúra a parlamentben nem játszott igazán ö, nagy szerepet, úgyhogy segítenünk kell a ö, parlamentnek, kérem segítsenek nekem ebben, hogy a demokratikus folyamatokat támogassuk, hiszen a terrorista, terrorizmus ellenes és egyéb nagyon fontos alapvető törvényeken kell változtatniuk, hogy mindenki egyenjogúnak érezze magát ebben az országban. És tényleg itt kérem önöket, segítsenek nekem, hogy segíthessek az iraki parlamentnek, hogy jogsz, jogalkotás megfelelően működjön, aztán a megválasztott szunitákat elhozzuk majd Brüsszelbe, tehát teljesen legitim megválasztott képviselőket szemben a korábbiakkal. Kérem, hallgassák meg őket, és próbáljanak meg segíteni rajtuk. Nagyon örülnék ennek. Elnézést, hogy másfél percet tovább beszéltem. Uh, thank you. Time for questions. Elnök, köszönöm szépen. Császtánok úr kezdi a kérdések körét. Köszönöm, elnök úr. Sok szeretettel üdvözlöm, Jana, itt vagyok, itt vagyok, nagyon örülök, hogy itt van. Nem olyan régen találkoztunk, amikor ellátogatott az irodámba, és nagyon szép időket töltöttünk együtt, amikor ennek a bizottságnak volt a tagja. Én voltam az elsők egyike, aki jelezte, hogy a kurd erőket támogassuk és nagyon örülök, hogy Németország és az Egyesült Királyság hazám is fellépett, de az viszont aggaszt, hogy nem volt koordinált a segítség, ahogy ezt ön is említette. Azt hiszem az elszélentésben az emberiség ellenes bűncselekményekről volt szó, a lefejezésekről, a keresztre feszítésekről, stb. stb. Ami viszont rendkívül aggasztó, hogy több mint ezer EU állampolgár küzd az isis szemben, nagyon sokan az Egyesült Királyságból, Belgiumból, Franciaországból és más tagállamokból is. Nem tudom, hogy miről tud itt beszámolni, és milyen fajta ö, koordináció ö, folyik EU ö, szinten, hogy a, ezekkel a dzsihádi erőkkel felvegyük a harcot. Az Egyesült Királyságban nagy vita folyik arról, hogy vissza lehet-e vonni az, az, az egyes állampolgároktól az útlevelet, vannak olyanok, akik kettős állampolgárok, és le lehet őket tartóztatni, azért mert terrorista csoporthoz csatlakoztak. Illetve, hogy ilyen szempontból az EU törvények mennyire koordináltak. A tagállamok talán nem gondoltak el arra, hogy terrorista csoportokban fognak harcolni állampolgáraik. És persze vannak olyan országok is, ahol nagyon elavultak a törvények ilyen szempontból. Ugye az ISIS terrorista csoport, bár nem minden állam ismeri el őket így. Aztán koordináltabb fellépése van szükség az amerikai és az EU légierő szempontjából, hogy támogassák a szárazföldi csapatokat. Szeretném, hogyha elmondaná, hogy az alabádi kormány mennyire inkluzív lesz ebből a szempontból. Egyértelmű, hogy aki kormánya ö, inkább problémát jelentett, mint megoldást, de most már nincs ott, még az irániak is ö, elhagyták. Úgyhogy mi a helyzet egy inkluzívabb kormányjal, amely inkább a szunitákra, kurdokra ö, ö, koncentrál? Kurdisztánban mi a helyzet a, né- a népszavazással, a függetlenség vonatkozásában? Én személy szerint támogatnám a függetlenségüket, 1920 óta ígértük ezt neki, és én tagja is vagyok a Kurdisztán barátai csoportnak, és a kérdésem az, hogy mit tehetünk még annak érdekében, hogy a demokratikus és szekuláris erőket támogassuk a kurd területeken, Irak északi részén. Elnök, köszönöm szépen. Elnézést, de lezártuk már a hozzászólók listáját, úgyhogy új hozzászólókat már nem vehetünk fel rá, és kérem, hogy mindenki csak egy percben szóljon hozzá, mert tényleg nem sok időnk van már. Mario Mária asszony parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Egy dologra szeretném, ha visszatérne asszonyom. Az iraki keresztények helyzete. A bűncselekmények között amelyek vonatkozásában fel kell lépnünk, oda kell figyelnünk az iraki keresztényekre, és szolidárisaknak kell lennünk velük, hiszen a parlament ezt a keresztény hovatartozást is revandikálja. Szeretném tudni, hogy mi a vélemény a konkrét szükségletekről, illetve az ön véleménye szerint hogyan lehet egyrészt védeni őket, de ugyanakkor lehetővé tenni azt is, hogy itt maradhassanak ebben az országban. Ugyanis a probléma nem az, hogy segítsünk nekik, hogy elmeneküljenek, ez nem az ő érdekük, de a miénk sem, hiszen egyáltalán nem érdekünk olyan országok létrehozása, ahol csak egyfajta vallás létezik. Ez az egyik kockázatunk. Howitt úr, köszönöm a következő hozzászól. Köszönöm. a palesztin területeken is sok eseménynek voltunk tanúi. Nagyon örülök, hogy visszajött hozzánk, és nagyon jó munkát végez a nevünkben Irakban. Most beszéltünk éppen az olasz miniszterasszonyal az eseményekről itt ezen a területen. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ebben a kontextusban is beszéljünk erről nagyon fontos, amit felvetett. Ön szerint az EU-nak van szerepe a katonai tanácsadás stratégia területén Irak számára? Vagy egyáltalán folynak erről tárgyalások? Bár támogatom azt, hogy a szunitákat támogassuk. A nemzetközi közösségben már régóta beszélünk erről, de nem igazán látom ezeket a fejleményeket. Önnek mi a véleményéről? Végül ritkán tudunk találkozni. Az EU-t hogyan látják ott, illetve az EU szerepét? Jó lenne, hogyha erről is mondana néhány szót. Köszönöm szépen, Nátor. Yes. Eh, quiero felicitarla, señora, por su excelente... Szeretnék önnek gratulálni, asszonyom, hogy nem filozófiai jellegűen foglalta össze, amit elmondott, mert gyakorta ez a helyzet itt. Beszélt az atomkérdésről, a háborúkról, és természetesen az olajról is, illetve az olaj körüli válságról. Olyan területről van itt szó a világon, amely Törökországgal határos. És tudjuk, hogy nagyon sok ö, ö, például gyémánt, hamis gyémánt ö, ö, kereskedés ö, se folyik itt, és ezeket a nagy teherautók szállítják. Aztán persze az olajat finomítani kell, stb. stb. Több ezer ö, jármű lépi át a török hat, határt. Ö, egyszerűen a hamisításra ö, oda kell figyelni a határokon. Ö, nem lehet szemet húgyni felette. Ö, ennek óriási hatása van például a török érdekekre itt a területen. Úgyhogy mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy ezt leállítsák? Köszönöm szépen, Lőzing asszony következik. Köszönöm szépen. Irakban humanitárius helyzet, itt vagyok, itt vagyok. Szóval a humanitárius helyzet um, rémisztő visszariasztó Irakban. Az Amnesty International tegnap erről beszámolt részletesen. A kérdés az, hogy mit tegyünk. Tenok úr örült, hogy a pesmergáknak fegyvert szállítanak. Kérdezem, hogy ön hogyan látja ezt a helyzetet? Ki tudják-e használni a pesmerga harcosok um, a lehetőséget, és a civileket is megvédjék, például a keresztény kisebbséget, és milyen veszély áll fenn a tekintetben, hogy rossz kezekbe kerülnek ezek a fegyverek. Szerintem az igazi segítség egészen másként néz ki. Segítséget kell nyújtani a menekülteknek segíteni kell abban, hogy a menekülteket befogadjuk, és humanitárius segítséget kell adni. Számomra nagyon fontos, hogy Törökországra odahassunk, hogy megnyissa határait a menekültek irányában, és lezárja az ISIS előtt. Milyen lehetőséget lát arra, hogy Törökországra nyomást gyakoroljunk, befolyásoljuk Törökországot? Ez irányban is. Danke, Herr Vorsitzender, und danke, Frau. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm. Nagykövet asszony, az ENSZ emberi jogi tanácsa úgy döntött, hogy az ISIS cselekedeteit kivizsgálja. Ez pedig csak úgy teheti meg, hogyha az iraki civil társadalommal szorosan együttműködik. Kérdésem az, hogy mennyiben támogatja az önök nagykövetsége a civil társadalmat Irakban. És hogyha túl is mutat a kérdésem az ISIS kérdésén, súlyosan sérték az emberi jogokat Irakban. 2013-ban lejárt az EU emberi jogi iraki stratégiája. Kérdésem, hogy van-e terv, hogyan fejleszünk ezt tovább? Utolsó kérdésem. Az ISIS az alkaidával ellentétben inkább egy össz-arab kalifátust akar létrehozni, és nem annyira nyugat ellen lép fel Irakban. És esetleg még támogatást is kap egyes regionális szereptőktől. Elképzelhető, elképzelhető ön szerint az, hogy Irak három részre oszlik hosszú távon, és hogyan látja az iraki regionális helyzetet és a fejleményeket. Köszönöm. Schönen Dank. Uh, dear colleague, former colleague, you are... Kedves volt kolléganő, óriási és ö, szenvedélyes munkát végzünk ott. A kérdésem a következő. Mit tudunk az ISIS pénzügyi forrásairól? Említette, hogy meglepő volt, hogy az olajkereskedelemből is származik ez. És említette, hogy néhány EU ország is vásárol ilyen olajat. Egy kicsit konkrétabban fogalmazhatna? Aztán, honnan vannak ilyen speciális ö, csatornáik az olajexportra? Született már valamilyen EU szintű döntés, hogy ezt megakadályozzuk, vagy szükség van-e ilyenre? Aztán, csak támogatni tudom abban, hogy most jött el a pillanat, hogy nemzeti szinten megbékélés legyen, hogy olyan kormány alakuljon, amely a három alaperőt képviseli, és hogy minden állampolgár biztonságban érezze magát hazájában. Köszönöm. Uh, Jana, my tribute again to your action. Jana, üdvözlöm, fejet hajtok a munkája előtt, tudom, hogy nagyon jól ismeri azt, amit tesz. Az EU delegációban most már többet is tehet az ügy érdekében, hiszen ez mindig is ez a probléma, amikor az emberek meg van kötve a keze, és nem teheti mindazt meg, amit, hogyha közvetlenül beszélhetne az emberekkel, nem csak Bagdadban, hanem máshol is utazhat, beszélhet ezekkel az emberekkel? És az új miniszter elnök kinevezése ön szerint már kezdi visszanyerni a szuniták, a szunita kisebbség bizalmát? ami sajnos az ISIS ilyen méretű elterjedéséhez hozzá To, to move forward, use the opportunity. Aztán a kurd uh, függetlenség, népszavazás területe. Tekintettel a körülményekre és a nehézségekre, illetve az ISIS fellépésére, mi a helyzet ezzel? Végül pedig, van valami valós koordináció az EU tagállamok között, amelyek katonai felszereléseket szállítanak Irakba, és van valami koordináció legalább ezek között, meg az Egyesült Államok között politikai szinten, illetve abból a szempontból, hogy végig is mi a célunk ezzel? Oké, okay, Budil, Ceballos. <laughs> It was hard to, to hear you. Eh, Svédül eh, fogok felszólalni. Konfliktusokról van szó, olyan konfliktusokról, amelyikre talán nem is figyeltünk kellőképpen, hiszen olyan sok konfliktus dúl a világon, hogy eh, van, ami elkerüli a figyelmünket. Az ukrán konfliktusra koncentrálunk most, de ez nem egy új konfliktus, ez ma hosszabb ideje zajlik. Ön beszélt a parlamenti munkáról, illetve a demokratikus támogatásról. Ez nagyon fontos, mint volt svéd parlamenti képviselő, mondhatom, hogy nagyon sok találkozót folytattunk le az iraki kormány, az iraki parlament, és a kurd kormány és a kurd parlament képviselőivel. A demokráciát nem lehet egyik napról a másikra kiépíteni, nem lehet egyik napról a másikra <clears throat> felépíteni, nem egyenes út vezet a demokráciához, hanem akadályokkal teli. Sajnos Irakban a, a szólásszabadság és sok demokratikus jog nem érvényesül kellőképpen. Kérdezem, hogyan látjuk a jövőt? Mit teszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy ez a jelenség máshol is felüsse a fejét? A katonai segítségnyújtás fontos lehet, de az igazán fontos a humanitárius segítségnyújtás. Ezért kérdésem, beszélt a koordinációról, a katonai támogatásról és a humanitárius támogatásról. Hogyan lehet e két pillért a legjobban koordinálni? Beszéltünk az ENSZ-ről, illetve abról a kötelezettségről, hogy segítséget nyújtsunk a menekülteknek. Erről is hallanám a véleményét. <laughs> Just over here on uh, the left. Uh, Itt vagyok bal oldalon, csak hogy um, el tudjon igazodni az ülésorok között. Jana, köszönöm szépen a blabla világában egy igazi um, lelkesült uh, felszólalást hallottunk öntől, és egy-két konkrét kérdést szeretnék feltenni az olajeladásoktól. Arról beszélt, hogy valamit tenni kell ez ügyben. És kérdezem, hogy miben segíthetünk mi? Hiszen a véres gyémántokról már tudunk és teszünk ellenük, de e-, egyszerűbb a véres, a konfliktusból származó gyémántokat megtalálni, azonosítani, mint az olajat azonosítani. Tehát mit kell tenni? talán a tagállamokban erre vonatkozó törvényt kellene hozni. A legjobb megoldás a name and shame, a nevezd meg és mondd meg, hogy és hoz zavarba a tagállamokat. Lássuk azt, hogy kik azok a közvetítők, kik azok a tagállamok, akik vásárolnak ebből az olajból. Így lehetne a leghatékonyabban fellépni ez ellen a jelenség ellen, úgy hiszem. Well, Amar is asking me to make it generalized. Igyekszem nagyon rövidre fogni válaszomat. Köszönöm szépen a kérdéseket valóban um, örömit tesz még cserélni, mert az az érzésem, hogy tudják, hogy miről beszélünk, és ez nagyon fontos, hogy egy ilyen parlamenti támogatást kapjon az ember. Egy talán filozófiai kérdéssel kezdem. 55 millió menekült él a világon, ez a második világháború vége utáni legsúlyosabb helyzet. Világos az üzenet Európában, ne gondoljuk, hogy ez nem hagy gyakorol ránk hatást. Egyrészt sok pénzt kell ráfordítanunk a menekültek segítségére, másrészt meg kell nyitnunk országainkat, hogy eh, eljöhessen a menekültek egy része hozzánk. Ennek meg kell történnie. Keresztények. Nagyon nehéz itt a keresztények védelme, hiszen amint azt mondjuk, hogy őket meg akarjuk védeni, másnap megtámadják őket. Tehát fontos, hogy ne tegyünk ez ügyben semmit nyilvánosan. A jazidik nem maradhatnak Irakban 600 ezer embert nak kell menekülnie. A keresztények, hogyha, hogyha védik őket, visszatérhetnek, de hogyan kérhetjük az IS-t, hogy megvédje őket? Le kell győzni az ISIS-t, ez egy katonai szervezet, már pedig legyőzni csak katonai eszközökkel lehet. Nekünk vannak csapataink, de egy nemzetközi egy nemzetközi felhatalmazásra van szükség, és így ebben az esetben talán a NATO is felléphetne. Máskülönben a védelmet nem lehet kérni, hogy hát hogyan lehet -e a kalifátus döntéshozóit arra kérni, hogy megvédje a keresztényeket. Svédország fontos szerepet játszhat, hatalmas munkát végeznek a humanitárius területen, köszönöm ezt, és bátorítom önöket, hogy tegyenek meg mindent, amit tudnak. A fegyverkereskedelem koordinációja 24 órával egy pillanat alatt került ez a vita napi rendjére. Egyre többen küldenek fegyvereket a pesmergának, a pesmerga harcosoknak, de nem lehet semmilyen módon garantálni, hogy az ISIS vagy más lázadó csoportok kezébe nem jutnak ezek a fegyverek. Már pedig meg kell találnunk annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet legalábbis lajstromba vetni ezeket a fegyvereket. Hát őszintén szóval ez egy őrület. Azt se tudjuk, milyen fegyvereket szállítunk oda. Nekem nincs védelmi csapatom, nincsen személyvédelmem, nincsen kocsink, eh, és Bagdadba kéne lennem, és pedig itt vagyok. Tehát az elmúlt öt évben semmi sem változott meg. Most ö, eh, változik a helyzete, és talán helyzetbe hozzák az EU delegációt, hogy három embernél többet foglalkoztathasson. A szunitákat be lehet vonni de kérem, hogy dolgozzanak velünk együtt komolyan ebben a kérdésben. Az olaj nem gyémánt, nehezebb megtalálni a mm, krízisből származó olajszármazott termékeket. Iránban, Afganisztánban, Törökországban úton vannak ezek az olajszállító járművek. Nehéz nyomon követni, mi honnan származik és több ezer gyűjtőhely van, ahol összegyűjtik ezt az olajat, hogy tovább értékesítsék. Az ENSZ egy határozatában lép fel ezen olajkereskedelem ellen, de hát ezt a szankciót, illetve ezt, az, ezt a határozatot érvényre kell juttatni. Van egy tanácsom ezzel kapcsolatban. Az Iraq Oil Report oldalon beszámolóban mélyreható információkat kapnak arról, hogy honnan származik az olaj. 15 ezer dollár az évente, de érdemes megvásárolni ezt a beszámolót. Persze mi is most vonjuk le a tanulságokat, a nemzeti megbékélés csak az irakiak hajthatják végre. Segíthetünk nekik, de ez az ő feladatuk és a szuniteknek kell megtenni az első lépést. A kurd függetlenség ügyét kérem ne támogassák. Támogassák a népszavazás folyamatot, támogassák a Misztúra terv um, lépéseit, de egy új független állam létrehozása az jelenteni, hogy az, e- azt jelenteni, hogy az egész közel-keleten összeomlik a rend, Csupán akkor lehet fizikai integritásokat garantálni, hogyha Irakban maradnak. Ami pedig a keresztényeket illeti, látjuk az erőfeszítéseket, hogy koncentráljuk őket valahol, új városok jöjjenek létre, de kérem ne tegyük ezt meg, megtanultuk ezt a történelemből, hogyha létrejön a keresztény város, akkor azonnal ezt le fogják mészárolni és le fogják rombolni katonai stratégia. Szükségünk volna a katonai stratégiára, a, ott vannak tagállami csapatok, az ENSZ fellépését Kevin Kennedy, az USA fellépését Kevin Kennedy háromcsillagos tábornok irányítja, és igyekszünk még több európait bevonni a fellépésbe, és igyekszünk napi szinten koordinálni munkát az amerikaiakkal, de nincs jogi környezetünk erre. Gondoljon csak a Van der Stein műveletre, tudom, hogy miről beszélek. Azaz gondoljonok a titkos, a klandesztin, a titkos műveletekre. Tudom, hogy miről beszélek. Az európai terrorizmus elleni koordináció nagyon fontos szerepet játszik. Nagyon sok információval rendelkezünk a külföldi harcosokról, és az ezekről szóló adatokat kicseréljük az érintett országokkal. Az irakiak megkapják a mi információjunkat, és mi megkapjuk az ő információjukat de Zsilde Karkova meghívása nagyon fontos volna, így betekintést kapnának abból, hogy mi történik. Ami az ENSZ illeti, az ENSZ próbálkozik, de a humanitárius területen nagyon lassúak, mondjuk a VFP is nagyon lassan reagál, hetekbe, hanem hónapokba telik, mire fellépnek, pedig nekik kellene um, vizet, élelmiszert, sátrakat biztosítani, de későn lépnek fel, későn hozzák a döntést, és ezért van szükség az amerikaiakra, mert az ENSZ túl lassú volt. Mindent meg kell tenni, hogy um, az ENSZ gyorsabban um, tevékenykedjen. Nagyon fontos, hogy a civil társadalommal is szoros együttműködjünk. Vannak civil partnereink. Az ENSZ emberi jogi tanácsa éppen ezekben a percekben fogadott el egy határozatot, amely azt mondja, hogy az itt történt események az emberiesség elleni bűncselekmény tényállását meríthetik ki. Kérem, támogassák ezt a határozatot, én vagyok az egyik, aki um, megfogalmazta ezt az anyagot, um, és nagyon hálások uh, az EU Genfi delegációjának is, hogy segített nekünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jana. Hallottuk, hogy nem illetve hát elhangzott, hogy nem csak szimpatizálunk vele, hanem támogatjuk is őt. Erről többször beszéltünk már, arról ugyanis, hogy mennyire rossz a felszereltsége a delegációnak, és ö, ígéreteink ellenére még mindig nem történt semmi. Talán már konténerekben van a, a berendezés, a brit nagykövetségen rostokol, ez elfogadhatatlan, így nem lehet dolgozni az Európai Unió méltósága, hatóság működő képessége sérül. Tehát köszönjük, hogy konkrét módon tájékoztatál minket a csütörtöki kisebb egyeztetésünkön is elhangzott, hogy az Unió és az ENSZ jelenlegi együttműködése nevetséges, nem jól működik, nem. Az általam eddig legjobban ismert szövetségi kancellár asszony is azt mondta, hogy 15 milliót bármikor néhány nap alatt lehet csinálni, ha szükséges. Nekünk mégis fél év kell ahhoz, hogy eljusson hozzátok az, ez a pénz és az eszköz mindenféle bürokratikus akadály miatt. A biztos is úgy látja a helyzet, mint mi, tehát ne értsetek félre, nem a biztos kritizálom, hanem az ENSZ-EU együttműködés bonyolultságát, láthatatlanságát, túl bürokratizáltságát kritizálom. Példát vehetnénk az amerikaiakról. Hangsúlyozni szeretném, hogy tényleg most már össze kéne ülnünk, hogy a költségvetési rendeletet nem kellene megváltoztatni éppen ezért. Maga a parlament és sok hibát vétett a Santer bizottság bukása óta, mert túl bonyolítottuk, annyira megijedtünk a korrupciótól, hogy túl bonyolítottuk az eljárásokat, és 5-10-20 ellenőrzés kell, hogy mehessen a pénz, ez meg a másik oldala a lónak, ahova átestünk, amikor egy sürgősség esetén képtelenek vagyunk eljutatni pénzt. Ugyanez volt Ukrajna kapcsán is a probléma. Mindenki elmondta, hogy gyorsan kell reagálni, és gyorsan reagáltunk a döntésekben, csak éppen a támogatás nem érkezett meg. Nem a választások után várjuk a támogatást, hanem ma mondják azok, akik ott vannak a fronton. Tehát biztos, hogy ezen változtatni kell meg kell szüntetni ezt a bürokratikus eljárást, amit egyébként mi magunk alakítottunk ki, tehát ez most önkritika, ezt meg kell haladni, ez így nem működik. Itt valamit kezdeményeznünk kell ebben az ügyben. Mert az olyan adópénz, állópénz, ami, állami pénz, ami későn érkezik meg, az kidobott pénz. Amikor már nem nincs hatása, vagy gyenge a hatása, akkor töredékére csökken az értéke is. Köszönöm szépen, Jene, hogy eljöttél hozzánk. Továbbra is sok sikert kívánok a munkádhoz. Minden nap 17 ö, kilogrammos felszerelésben és rohamsisakban vagyunk kénytelenek mozogni a térségben szorítsatok nekünk. Rátérünk tanácskozásunk második részére. Örülök neki, hogy Abekán nagykövet úr, a Rebesz nagykövet elfogadta meghívásunkat Kievben július augusztusban már előfordult, azóta Mekeven asszonyról van szó, és Balás Péter úr is itt van. Ö, ide sietett hozzánk, és reméljük, hogy tájékoztatni fog minket a támogatócsoportban zajló előkészítő munkálatokról, arról, hogy mit kéne felgyorsítani. Tekintse ezt esélynek, hogy itt most beszélhet olyan értelemben, hogy a parlament támogatását talán most gyorsan elnyerheti. De most először Arakánnak adok szót. Thank you, uh, Mr. Chair. This... Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma szólhatok itt. Kievből érkeztem. Április közepe óta én vagyok az EBESZ külön megfigyelő missziójának a vezetője, a fő megfigyelő, ha úgy tetszik. A különleges megfigyelő misszió az EBESZ alapelveitre, értékeire, vállalásaira épül. Az a célja, hogy csökkentse a feszültségeket és a stabilitás békét és e, megbékélést szolgálja. A hét résztvevő állam Két feladattal bízott meg minket, a megfigyeléssel és jelentéstétellel, másodszorban pedig a helyi párbeszéd ösztözésével, segítésével. Több ö, ö, beszéd elhangzott, amely megerősített minket ebben a feladatunkban, és a helyi közösségek közelítésében támogatást kaptunk. Április 17-én az Európai Unió, az USA, az Orosz Föderáció és Ukrajna együttesen adták a mandátumunkat. A berlini közös nyilatkozat júliusban mindezt megerősítette. A három oldalú kontaktcsoporttal működünk együtt, amelyben ukrán és orosz képviselők is vannak, és valamennyiünk feladatunknak tekintjük az eszkaláció megakadályozását és a tűzszünet elérését. Magas szintű háromoldalú egyeztetéseket folytattunk Minskben az EU támogatásával. Jelenleg 230 megfigyelő tisztviselőnk 10 helyen végzi a munkáját, megfigyelőink több mint 40 országából származnak az EBSZ e 57 tagállamának. Ma európaiak, amerikaiak, oroszok, kaukázusiak és mm, közép-ázsiaiak is vannak közöttük. Mind önkéntesek és különböző háttérrel rendelkeznek, mind nagyon elkötelezett, kiváló, tapasztalt szakemberek. Az ő információjuk verifikálható, a biztonsági helyzettel kapcsolatban. Ez a feladatuk, hogy tényeket gyűjtsenek, és semleges, a semleges tájékoztatást és az átláthatóságot szolgálják. Megfigyelünk, napi kapcsolatban vannak a helyi és regionális és nemzeti hatóságokkal. De a polgári lakossággal is, az etnikai és vallási közösségekkel, és a helyi közössége képviselőivel igyekeznek egy konfliktus valamennyi ö, érintetjével kapcsolatban lenni és maradni. Ők azok, akik lehetőséget teremtenek arra számunkra, hogy a nemzetközi közösség jobban megfontolhassa a helyi körülményeket. A Németországból Gedár Hell révén a megfigyelők munkája az sokat könnyebb lett, és így megvalósult a Bécsi jegyzőkönyv. Sikerült hozzáférést kicsikarnunk a lezuhant repülőgép roncsaihoz. A holland, maláj, ausztrál és angol szakértők így most közösen dolgoznak a helyszínen. Kijevben, Donetskben is van missziónk, és mi vagyunk azok, akik ablakot nyitottunk a helyzetre. A speciális megfigyelő misszió a nemzetközi közösséget kívánja szolgálni, hiszen magunk is nagyon nemzetköziek vagyunk, és ö, örömmel vennénk részt ö, a bizalomépítésben és a tűzszünet megfigyelésben is. De ehhez tűzszünetre lenne szükség. A monitorok számát is növelni kéne, és szakemberénk számát is, hiszen ha lesz tűzszünet, akkor az sokrétű ellenőrzési feladatot ró majd ránk, és ez ide, értjük azt is, hogy megfelelő ellátottságra is szükségünk lenne eszközök ellátás tekintetében. Az átfogó feladatok és az ebeszértékek érvényesítése tükrében és a jövő kihívásainak tükrében várhatóan a párbeszéd lehetővé tétele, illetve a civil társadalom ütőképessé tétele, illetve a nők szerepének növelése lesz. Ezek nagyon átfogó feladatok. Összességében az ukrán lakosságot szolgáljuk, hogy plurális demokráciájukat megerősítsék és továbbépíthessék. Most kiemelnék néhány megfigyelési tapasztalatot. Egyértelmű, hogy a, a központi hatóságok nem mindig érik el a helyszínt. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, három, oldalú, három kerekasztal beszélgetés volt már, de több nyugati támogatást igényelnének. A biztonsági helyzet a keleti részein az ország ban csökkent, romlott, állami épületeket szálltak meg illegális fegyveres csoportok, és illegális ellenőrzési pontokat állítottak föl Donetsktól délre ezek a fegyveres csoportok. Például a Donetszki Népköztársaság és a Luhenszki Népköztársaságnak magát nevező csoportosulások. Ez a mi missziónkat is súlyosan érintette. Nyolc megfigyelőnk munkájai lehetetlenné vált Kelet-Ukrajnában. Rá szeretnék mutatni, hogy igen súlyos a biztonsági helyzet romlása. Gyakorlatilag kiterjedt harc folyik, egyre több a polgári áldozata is a fegyveres konfliktusnak. A konfliktus korai időszakában naponta 11 áldozata volt a konfliktusnak, azóta sajnos a napi halál meghatározások száma 36, és a Donetszki lakosság és Luhanszki lakosság fele elhagyta a térséget. Aki ott maradt a e, e két városban, az 250 ezer ember Donetszkben, és e, valamivel kevesebb Luhanskban. Heti jelentésünkben mindig foglalkozunk emberi jogi kérdésekkel, azzal, hogy mi tört, milyen sérülések történtek, és hol, mikor, milyen fegyvereket vetettek be, különös tekintettel az illegális fegyverek használatára. Ezek a kérdések az ukrán önkéntesek helyzetét is jobban megvilágíthatja. Rá szeretnék világítani arra, hogy itt a politikai válság hogyan mehetett át fegyveri, fegyveres konfliktusba, és ez hogyan alakult át humanitárius válsággá. 200 ezer embert érint közvetlenül a válságos helyzet, és itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség jobban odafigyeljen az IDB jelentéseire, és jobban támogassa a helyi lakosságot. A kis helyi etnikai kisebbségekre odafigyelve a magyarokról, románokról, lengyelekről és szlovákokról kell, illetve a görög kisebbségről szólnom. Ők főleg Mariupolban találhatók és végül pedig el szeretném mondani, hogy hiszünk abban, hogy egy ukránok által vezetett, az ukránok által sajátjuknak tekintett párbeszédre van szükség, ahhoz, hogy ezek a konfliktus helyzetek oldódjanak. Az ország teritoriális integritását meg kell őrizni. Csökkenteni kell a feszültségeket, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy béke legyen, ö, Poroshenko úr ö, béke folyamata, a demokratizáció folyamata, illetve az októberi ö, várható 26-ai választások fontos mérföldkövei lesznek a békeépítésnek. Ukrajna stabilitása és normalizációja valamennyiünk érdeke, de valamennyi szomszédos állam érdeke is. A nemzetközi szervezetekkel közösen lépnek föl most az ukrán miniszterek. Az EBSZ e elnöksége minden oldal felé nyitott a párbeszédre. Úgy gondoljuk, hogy a konfliktust mint ahol máshol is meg lehetett oldani, békés világban itt is meg lehet és kell oldani, de ehhez az egész Európai Unió fókuszált erőfeszítéseire lesz szükség. Az EBESZ különleges megfigyelő missziója mindent megtesz a maga részéről annak érdekében, hogy ez így legyen. Mr. Balas. Köszönöm szépen, Balázs Péteri a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidre foghatom magamat. Először is az egész krízus eredetéről szeretnék mondani valamit. Mint tudják, ez egy vitából ered. Oroszország és az Európai Unió közötti vitából, melyet Oroszország kezdeményezett, Ukrajna gazdasági irányoltságából eredően jelesül, hogy Ukrajna aláírhatja vagy aláírja-e a társulási megállapodást az Európai Unióval, melynek része volt a szabadkereskedelmi megállapodás is, vagy pedig az Oroszország által vezetett Vámunióhoz csatlakozzon. E két irányultság kölcsönösen kimár, kizárja egymást, egy vám unió tagja nem írhat alá ugyanilyen megállapodást, vagy más vám unióval. Ez persze egy mellékes ügy ahhoz képest, ahol most vagyunk, de ne felejtjük el, hogy legalábbis megítélésünk szerint ez egy teljesen függet, függ, fölösleges és elkerülhető konfliktus volt, és egy olyan konfliktus volt, amelyet kizárólag Oroszország generált. De a konfliktus eredetét már régen túlhaladtuk, hiszen katonai eh, helyzetet öltött, és emberi, humanitárius helyzetet öltött a, az ukrán krízis. És éppen ezért arról szeretnék beszélni, hogy az EU mit tesz Ukrajnában. Széleskörű politikai támogatást adunk, eh, a ukrán vezetésnek, de hogyha lehetőség van arra, hogy trilaterális tárgyalást folytassunk, ezt is megtesszük. Minskben volt nemrégében egy csúcs találkozó, ahol mind az ukrán, mind az orosz elnök, valamint Catherine Ashton jelen volt az Európai Bizottság képviseletében. És itt sor más területen is tárgyalások folytak trilaterális szinten. Másrészt az EU komoly pénzügyi támogatást biztosít Ukrajnának, Egyrészt az IMF-en belüli EU tagállamok támogatják a makrostabilizációs programokat 17 milliárd dollárral, és 11 milliárd euróval támogatjuk a saját költségvetésünkből. Az EU intézményei támogatják az ukrán átalakítást. A harmadik irányultság az együttműködésben a piacok megnyitása. Áprilisban az EU úgy döntött, hogy a ratifikáció végrehajtása előtt a szabadkereskedelmi megállapodást egyoldalúan megnyitja, és megnyitja az ukrán termékek előtt a piacunkat, azért, hogy az Oroszország által megakadályozott kiviteli kiesést kompenzáljuk. Igyekszünk támogatást adni az energiaellátás, a gázellátás problémája tekintetében, hiszen ahogy közeleg a tél, egyre súlyosabb ez a helyzet. Öttinger biztos Moszkvában járt, és hamarosan találkozik trilaterális kontextusban tárgyaló partnereivel. Ezen felül az ukrajnai support group, vagy támogató csoport is fontos szerepet játszik, erre kértek fel, hogy ennek a vezetője legyek. Ez a support group a társulási megállapodás és a DCFC végrehajtására koncentrál, és ezt támogatja mind az EU tagállamok, mind az EU intézmények támogatását élvezzük, de ugyanakkor a nemzetközi közösség számára is nyitválunk, illetve ő számukra is felvetjük, hogy segítsék Ukrajnát. És a saját intellektuális forrásainkat is, tanácsadóinkat is felhasználjuk a e nehéz átalakulási folyamatban Ukrajna segítségére. Milyen eredményeket értünk el Kijevben? El kell ismerni, hogy az ukrán vezetés súlyos helyzetben van, hiszen drámai a keleti katonai helyzet. A harcot most már hazafias háborúnak nevezik, és ez egyre inkább valóban két állam, Ukrajna és Oroszország háborújába kezd válni. Sajnálatos módon. És ez egy, együtt jár egy meglehetősen kritikus pénzügyi helyzettel, És persze hiányoznak mind a közigazgatásban, mind a jogalkotásban a reformok. Igyekszünk a legjobb tudásunk szerint támogatni Ukrajnát a helyzet megváltoztatásában, hiszen világos, hogy belső reformok nélkül az átalakulás nem érhető el. Kollégáimmal rendszeresen járunk Kievben. Napi kapcsolatban vagyunk az ukrán kormányjal, illetve az elnöki adminisztrációval. És úgy hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy e rövid időben is értékes támogatást adtunk Ukrajnának. Szándékunk most, hogy teljesen felállt ez a support group, szándékunk tehát, hogy elmélyítsük a támogatást, és segítsük azon reformlépések megtételét, amelyet a társulási szerződés alkalmazása során szükségesek. Köszönöm szépen, hatan kértek szót, mindenki fél percben kap szót, parancsoljanak. Hiszen jön a költségvetési szavazás, és hogyha arról nem szavazunk, akkor nem lesz pénz. Szendre Kálnyit először. Köszönöm szépen. Három kérdésem van. Poroshenko elnök béketervről beszélt a Minskben. Lesz ebből valami még? Második kérdés. A háború és a szenvedés lehet, hogy kihat a korábbi választások eredményére, illetve megváltoztatja a közhangulatot. Hogy látja ezt a helyzetet? Harmadsorban, hogyan lehet a szükséges reformintézkedéseket Ukrajnában a jelen kontextus körülményei között is végrehajtani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Šiandieną pranešėjai paminėjo apie tam tikrą problematiką ir norą suteikti humanitarinę pagalbą bizonyos problémákról beszélt nekünk Ukrajna kapcsán, arról, hogy szükség van a humanitárius segés, segé, segélyre. De nap mint nap változik ott a helyzet. Tegnap Putyin még azt is mondta, hogy teljes mértékben lehetséges az atomháború. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a segítség, de nem ez kéne, hogy a legfőbb kérdés legyen. Ukrajna úgy tíz évvel ezelőtt már reformokat kezdett bevezetni. Akkoriban mi mondtuk azt, hogy a keleti partnerséget tovább kell fejleszteni. Ma új információkkal rendelkezünk, és azt tapasztaltuk, hogy probléma a társulási szerződés. Azt szeretnénk, hogyha jobb lenne a kapcsolat Oroszországgal, Ukrajnával. Ez teljesen jó lenne, de 2007-2008 óta már lehetett látni, hogy ezek az események bekövetkeznek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ma eljött az idő, hogy elkezdjünk beszélni arról, hogy milyen következményekkel járhat mindaz, ami most ott folyik. Mert a második világháború körülbelül így kezdődött. Nagyjából ugyanilyen konfliktusok léteztek. Ukrajna ma ne csak, nem csak területi épségért harcol, hanem jobb európai jövőjéért is. Köszönöm. Muchísimas gracias, señora Pacani, señor. Köszönöm szépen a két előadó előadásait. Frakció kollégám már korábban elmondtam, hogy az EU voltak éppen egy pucsot támogatott, és eb- ekkor sztálinistának nevezték. Márpedig azt kell, hogy mondjam, hogy se Putyinnal, se Janukovicsal nem szimpatizálok. Ne értsenek félre. De az Európai Unió mégiscsak egy nem legális, egy nem jogsz, jogszerű hatalmat támogat, egy olyan kormányt, amelyben neonácik is vannak. Meglehetősen szokatlan ez a külpolitikánkban, hogy egy pucsot támogassunk, és ez ellentmond a, abban a doktri, annak a doktrínának, amit korábban követtünk, pedig Hondurasban és Egyiptomban is ezt, ezt tettük meg. Nem tudom, az előző felszólaló másfél percben kapott szót, miért nem szólhatok fel? szólhatok fel tovább. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem lephet meg senkit se, hogy heves indulatokat vált ki ez az ügy, hiszen uh, Ukrajnában egyre inkább valóban háborúvá válik, válnak az események, ahogy a híreket percről percre követjük. Tiszteletben tartom mindezt, amit az ebesz tesz, és hogy milyen nehéz az ő missziójuk, teljesen értem, de mégiscsak egy valamit nem lehet elhallgatni, és nem teljesen eh, értem ezt, kérem kommentálja ezt. Úgy tűnik számomra, hogy ha valaki nem ellenőrzi az ukrán-keleti ukrán-orosz határt, akkor semmilyen esélye nem mutatkozik eh, a fenntartható fegyverszünetnek. Kérem, hogy kommentálja ezt az észrevételemet. Köszönöm, Plenkovics képviselő. Köszönöm, Balázs úr. Hogyan látja Ukrajna pénzügyi gazdasági helyzetét, különösen a belső menekültek helyzete, helyzetéből is a hadviselésből származó terhekre tekintettel. Értem én, hogy ön az ebesz nyelvét beszéli, de úgy hiszem, hogy itt túlléptünk a belső fegyveres konfliktus helyzetén, és valóban arra volna szükség, hogy a keleti, tehát az ukrán-orosz határt ellenőrizzük, máskülönben nem le, megakadályozható, hogy az orosz haderő benyomuljon az országba. Thank you. Uh, we are aware of... Köszönöm szépen. 5 ezer uh, reguláris uh, orosz um, katona jelenlétéről tudunk. Uh, Mogherini úr és önök, asszony is önök se beszéltek Eh, nevezték ezt háborúnak, de hát hogyan lehet, minek lehet ezt nevezni, mint másnak, mint a, annak, hogy az egyik ország lerohonja a másik országot. A másodszorban a katonai, emba, a fegyverembargóra vonatkozó kérdés, például a francia hadóhajók eladása az elfogadható ebben a helyzetben? Azt se felejtsük el, hogy a rakéták is kikerülhetnek a katonai vezetés ellenőrzése alól. Köszönöm szépen, három kor, rövid kérdésem van. Egyrészt kérem erősítse meg az EBESZ vezetőinek eh, nyilatkozatát, aki ezt mondta ma, hogy nincsenek orosz csapatok Ukrajnában. Másodszorban. mit tudunk a malájgép lelövéséről és a fekete doboz értékeléséről, kiértékeléséről harmadsorban. Mit tudunk arról, hogy az Ukrajnában gyártott fegyvereket orosz Oroszországban használják fel, illetve odaszállítják? So, uh, first of all about the Először tehát az EU erőfeszítéseiről, illetve a reform feltételeiről. Mint mondtam, nem könnyű feltételek mellett akarja az ukrán kormány végrehajtani a reformokat, de lépéseket tesznek. Persze az EU részéről gyorsabb előrehaladást szeretnék látni, de értjük, hogy nagyon nehéz helyzetben van az ukrán közigazgatás, az ukrán kormány. E helyzetben kell felgyorsítaniuk a reformokat, új intézményeket kell felállítani, az embereket kell képezni, és az EU kész arra, hogy segítse Ukrajnát, de enélkül nincsen esélyünk arra, hogy a támogatásunk eredményre jusson, de támogatjuk őket. Egyetértek azzal is, hogy mindez egy belső választási kampány közegében történik, és ez nem könnyíti meg az életünket, senki életét sem. Aztán a keleti partnerségre vonatkozó kérdés kapcsán. Azt reméljük, azt reméltük, hogy Oroszországgal válvetve együtt tudunk itt dolgozni. 2009 óta azonban a Vámunió teljesen megváltozott. Oroszország más felekkel vámuniót köthet, de az a probléma, hogy Oroszország nem tudja elképzelni a vámuniót Ukrajna nélkül, Ukrajna pedig nem akar belépni ebbe. Innen erednek a problémák. Levkovics úr pedig az valós igényekre kérdezett rám. Az ukrán kormány becslései alapján csupán a katonai költségek egy milliárd eurót tettek ki idáig, ezek ugye nem betervezett eh, kiadások, ez egy hatalmas összeg Ukrajna számára. Azután a humanitárius költségekről és a hosszú távú felépítés, újraépítés költségéről is beszélni kell, de nagyon nehéz megbecsülni a költségeket, hiszen napról napra új épületeket, területeket pusztítanak le. Amíg a háború véget nem ér, nem is fogjuk tudni megbecsülni, hogy milyen költségekkel járt eh, jártak a, csal, a harci cselekedetek. Nyomon követjük az eseményeket, de még túl korai volna, hogy bármilyen becslésekkel éljünk, de biztos, hogy erről milliárdokról lesz szó. Köszönöm. Apakán úr. Thank you for the questions. Köszönöm a kérdéseket. Tényleg aktuálisak, lényegre törőek. Először is. Röcsenko elnök demokratizálódó folyamata és béke folyamata folyamatban van. Nagyon fontosak lesznek a választások, hogy toleránsabb, demokratikusabb és pluralitást képviselő társadalmat építsenek Ukrajnában. Azonban Ukrajna kormánya arról büszkékedik, hogy reformfolyamatok indulnak be az országban. Ami az orosz és ukrán határokat illeti. Új feladatokra számítunk, kész projekt alapján dolgozunk a határellenőrzések szempontjából és természetesen a tűzszünetet szeretnénk. Azonban előkészületeink nyilván a határbiztonsági monitorozáshoz is kapcsolódnak. Részben az orosz-ukrán határra vonatkozik ez, ugyanis ugyanakkor Máriupolban egyre nagyobb számban vagyunk jelen, és csapataink az északi részét is megpróbálják elérni, ahol eléggé ingatag lábon áll a biztonság, és nap mint nap változik a helyzet. Higgyék el, mindent megteszünk annak érdekében, hogy hozzájáruljunk Ukrajna demokratizálódásához és a normalizálódáshoz. Az elkövetkezendő hónapok során új feladatokkal kell megbírni, de reméljük, hogy főleg a keleti területeken tűzszünet alakul ki, olyan 4-6 héten belül várunk fejleményeket, ami a repülőgépet illeti. Az ukrán hatóságokkal együttműködünk Hollandiával, Maláziával és Ausztráliával is. Önök is tudják, hogy folyamatban van a munka. Illetve volt egy kérdés a májusi odesszai eseményt illetően. Itt külön nyomozás folyik. El kell mondanom ezzel kapcsolatban, hogy úgy hiszem, hogy az EVESZ értékek, elvek segítenének az ukrán probléma megoldásában. Köszönöm szépen! Dank. Wünsche Ihnen für Ihre Arbeit äh, viel Erfolg. Ihnen aber kann möchte ich Sie bitten, äh, dass Sie Ihre Mitarbeiter. Köszönöm szépen, és szeretném Önt kérni arra, hogy adja az üdvözletünket munkatársainak, akik veszélyes munkát végeznek, és teljes körű támogatásunkról szeretnénk őket biztosítani. És most is kiderült, hogy ez nem Ukrajna belügye ez a probléma, hanem ez egy két állam között zajlott, zajló háború, és még ha néha ukrán tankokban is ülnek az orosz katonák, ezek orosz katonák. És itt történt egy legitim választás, hogy ki a elnök és kikből áll a parlament, ebből lehet csak kiindulni jogilag. Most pedig rátérünk a szavazásra. Köszönöm előre a tolmácsoknak, hogy egy picit tovább maradnak. Éppen ezért, mivel időn túl vagyunk, gyorsan szavazunk egyes módosító mellette ellene, tartózkodás elutasítva a kettes mellette ellene, elfogadtuk hármas, ne, nem szavazunk róla, négyes mellette ellene, elfogadtuk ötös mellette ellene, tartózkodás elutasítva hatos, hetes 8-asra szavazunk, 8-as, itt a 6 asról kéne? Ja, mivel az 5 ast elutasítottuk, akkor a 6 asról is szavazni kell. Jó, én hibám, 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette, ellen tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, elutasítottuk, 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es, 15 es együtt mellettük, elleni tartózkodás elfogadtuk őket. Összevazás következik géppel, megnyitom a szavazást.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 Kettő arányban. Gratulálok. Most azt javaslom, hogyha nincs más okunk ezt ennek elutasítására, hogy az előadó módosítóit nagyon gyorsan fogadjuk el. Ezzel ön asszony biztos egyetért, tehát in cumulo egyetért mindenki, hogy az előadó valamennyi módosítóját itt előre elfogadjuk. 15-ös, 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 50.001-től 50.17-ig mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 50-97 mellette ellen tartozkodás elfogadtuk. 75 től 78 ig mellette ellene tartózkodás elutasítva. 50 18-as mellette. a tartózkodás elfogadtuk. 50, 19, 20, 6, 2 együtt mellettük. Ellenük tartózkodás, elfogadtuk őket. 50, 69-es mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Akkor szavaznunk nem hallottuk a közbeszólást. Még nálam is gyakorlatilag a kollégák, hogy hallom. 95 ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A következő így kiesik. 5100 a nulla nullás mellette ellene tartózkodás elutasítva. 50-96 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-71 és 72-68 együtt mellettük ellenük tartózkodás elfogad, elutasítottuk őket. 111-es részenként szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Szóbeli 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-20-as mondja az elnök, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-26-os tól 31-esig egy kupacban, sőt, a 28-asig mellett ellen elfogadtuk. 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as, 31-es együtt mellettük ellenük tartózkodás elfogadva. 5 109 mellette ellentartózkodás elfogadva, 66-os mellette ellene elfogadtuk, egyes kompromisszum. Mellette ellen elfogadtuk, 80-as jön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, as a következő, tessék, mellette, ellentartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellentartózkodás elfogadtuk, 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ös 85-ös mellette ellentartózkodás elfogadtuk, 85-ös volt. 94-es szóbeli módosítóval mellette ellen a tartózkodás elfogadtuk. A 86-os már elfogadtuk, illetve vissza is vonták, úgyhogy akkor a 94-esről szavaztunk. 13-as mellette ellen a tartózkodás elfogadtuk. 55-es mellette, 57-es mellett együtt elfogadtuk őket. 67-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 91-es szóbalivel mellette ellene tartózkodás, ellenőriznünk kell. Géppel is szavazunk az 50 91 esről Lezárom a szavazást. Három tartózkodás mellett elfogadtuk. 92-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. Ezt is gondolom, az ugyanaz a arány lesz, mint az előbb, de nézzük. A szocialisták, demokratáknál egyel több szavazónk van, mint kéne. Howitt úr, Howitt úr, egyel többen vagytok. Lezárom a szavazást. Nem igazán. Szavazzunk újra, mert itt szerintem nem volt egyértelmű, hogy hányan szavaztak, és megengedhető volt ez így. Megnyitom a szavazást ugyanerről, lezárom a szavazást. 34-30 arányban egy kicsit erősebben, mint az előbb, elfogadtuk. Két tartózkodás mellett. 37-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 110-es mellette, ellen tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette, Ellentartózkodás elfogadtuk, 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette, sőt, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 együtt. Nem lehet együtt, azt mondják. Jaj, de kár.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 104-es mellette ellentartózkodás elfogadtuk. 93-as mellette ellentartózkodás elfogadtuk. 5000-es mellette ellentartózkodás elfogadtuk, 5001 mellette ellentartózkodás elfogadtuk, 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 56-os mellette Elfogadtuk. Rosszul mondtam, de 56-ost értettem alatta. Még egyszer mellette ellen az elfogadtuk. 02-es mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. Nem lehetne az előadó módosítók együtt szavazni? Előbb is mindenki mindegyiket megszavazta. Jó, nem? Hát akkor 03-as, tessék, mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 04 mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 05 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 06 mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 07-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 08-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tehát lehetett volna mégis csak együtt szavazni ezekről. Na, köszönöm! Akkor most jó étvágyat mindenkinek. A nagykövet urakkal háromkor találkozunk. Aber nicht alle Herr Präsident, Zehn Minuten hat Hm? Zehn Minuten